So, dear colleagues, let... Kedves kollégák, itt az ideje, hogy folytassuk ülésünket. Szeretném üdvözölni Daniel Nuit, az Európai Központi Banknál létrehozott egységes fe, felügyelő, a felügyelőbizottság elnöke. Június 19-én már találkoztunk, és Ez az utolsó ilyen meghallgatás 2018-ban, illetve az utolsó, a felügyelőbizottság elnökeként az utolsó alkalom, hogy Daniel Nuit meghallgatjuk. Szeretnék köszönetet mondani önnek a munkájáért, és gratulálni ahhoz az elképesztő, kiváló munkához, amit a, az egységes felügyeleti mechanizmus keretein belül elvégzett. Óriási kihívás lehetett egy ilyen közös európai felügyelet tehát létrehozni. Ez valóban embert próbáló feladat. Senki sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan és ilyen hatékonyan fog ez lezajlani. Természetesen egy ilyen feladat esetében nem lehet minden tökéletes, voltak nehézségek, voltak apróbb megoldandó dolgok, amelyekről nekünk parlamentként eh, persze ezzel kapcsolatban nekünk volt dolgunk, de hát ez a feladatunk parlamentként. Azt hiszem, hogy összességében mégiscsak sikertörténetként könyvelhetjük el ennek a felügyeleti mechanizmusnak az eddigi működését. Még egyszer köszönjük, hogy ezt az új intézményt vagy intézményrendszert segített képíteni, és garantálni azt, hogy hatékonyan és hatásosan működjön a bankunió a bankok és hitelintézetek egységes európai felügyelete pedig hát elképesztően eltérő üzleti modelleket, illetve gazdasági kultúrát tükröznek. Ezek Európa sokszínűségét is megjelenik. Nagyon sok persze még a tennivaló, addig, ameddig elmondhatjuk, hogy valóban teljességében kiépült az Európai Bank Unió, ehhez további lépésekre még bőven lesz szükség a felügyeleti konvergencia terén is, illetve hát ránk jogalkotókra is bőven maradt még munka, hiszen a mi feladatunk, hogy felruházzuk a felügyeleti mechanizmust a megfelelő eszközökkel, például a nemzeti eh, mozgás eh, tér megszabása, eh, az új európai stressz teszt, a nem teljesítő hitelek, illetve a, um, a bankuniót fenyegető különböző veszélyek, illetve a bankunión belüli pénzmosás elleni küzdelem, gondolom, hogy majd olyan témák, amelyek megjelennek az MPL prudenciális backstopok ügyében is komoly munka folyik. Azt hiszem, hogy ez is egy elképesztően gyors jogalkotási munka, és épp ezért az egységes felügyeleti mechanizmus munkáját mi próbáljuk segíteni, ahogy tudjuk, ahhoz, hogy horizontális operatív ilyen készenléti eszköz álljon rendelkezésre. A Bankunió harmadik pillérében reméljük előre haladás sikerül majd elérni. További felügyeleti munkára is szükség van. Közös erőfeszítése ez persze, de tudjuk, hogy a felügyeleti mechanizmus igazából a fő mozgató rugója volt annak, hogy a bankunió valóban egységesebb legyen. Köszönöm szépen, most pedig megadom önnek a szót. To all of you, Mr. Chair, honorable member. Jó napot kívánok mindenkinek, nap, jó napot kívánok elnök úr, tisztelt képviselők! Ez az utolsó meghallgatásom itt az Európai Parlamentben a felügyelőbizottság elnökeként szeretném kifejezni a hálámat a nagyszerű együttműködésért, ami az elmúlt öt évet jellemezte intézményeink között, amikor is az SSM rétrejött. A bevezető előadásomban négy dologra koncentrálnék. Az egyik a kockázat az euró bankrendszerben, a felügyeleti tevékenység, beleértve a nem teljesítő hiteleket, a 2018-as eh, stresszteszt, eh, illetve azok a jogalkotási lépések, amelyek a bankunió szempontjából fontosak, eh, ideértve a pénzmosást is. Először is kezdeném akkor, hogy hogyan is néz ki az eurozóna felügyeleti szempontból. 2018-ban nőtt a bankok ellenálló képessége, egy ciklikus momentum ezt segítette, és fenntartottuk az a, a 14%-os tőke arányt, a tőke buffereket pedig megerősítették a bankok. A bankok sökkentették az NPL állományt, amely ugye mindig is prioritás volt számunkra, 2018-ban a PL, NPL ráta 4.4%-ra esett, ami egy jelentős csökkenés 2015-höz képest 5,2-ről. Az euró terület fontos bankjainak nyerességesége az elnyomott maradt, 7,1%-ról 6,2-re, 6,8-ra csökkent. Az eurozóna bankjai kevésbé profitábilisek, mint eh, az amerikai bankok, ami eh, nem, fel, nem megfelelő üzleti modell hozzáigazítást, illetve eh, költség átstruktúrálást E-, e-, ezek hibáztathatóak ezért. Az európai bankok e, működési környezeten jellemezhető a kereskedelmi protekcionizmussal, politikai problémákkal Európában, és látjuk azt, hogy bizonyos emerging országokban problémák keletkeznek nemzetközi kereskedelmi feszültségek eh, növekedése az eurozóna gazdasági tevékenységét negatívan befolyásolhatja. Emellett vannak még európai kihívások is, például egy országnak az államadóság eh, kamat növekedése kifejezetten eh, egy kellemetlen fejlemény. Én most akkor beszélnék egyes fontosabb felügyeleti tevékenységünkről. A hitelkockázatok területén komoly lépést tettünk előre, tematikus felülvizsgálatát végeztük el az IFRS 9 standardoknak, együttműködve a bankokkal, illetve az NPL-ek csökkentése volt a feladat a, azok a bankok, amelyeknek magas az NPL állománya, azok NPL csökkentési stratégiát nyújtottak be. Ezeket most megvizsgáltuk, ezeket a stratégiákat, és a közös felügyeleti csapatok intenzív párbeszédben állnak ezekkel a bankokkal a végrehajtással kapcsolatban. további eredményeket értünk el a kockázatkezelés területén. Itt célzott módon megvizsgáltuk a belső modelleket, elvégeztünk októberig terepvizsgálatokat is, és a bankok több mint fele megkapta az első felügyeleti eh, határozatot. Emellett a kereskedelmi kockázatokról, illetve a level 1 és level 2 és level 3 asset exposure kapcsolatban is folytatjuk a párbeszédet. Emellett az EKB bankfelügyelet folytatni fogja az IT szempontú vizsgálatot a kiberkockázatok területén, és 2019-ben a stressztesztekkel megvizsgáljuk a likviditási sokkokkal szembeni ellenálló képességet. Szeretnék még beszélni a 2018-as EU stressztesztről, november másodikán az Európai Bankhatóság közzétette az EU stressztesztek eredményét, 70%-át érintette ez a bankeszközöknek. Az eredmények azt mutatják, hogy a 32 legnagyobb bank, amelyet közvetlenül felügyelünk, ellenállóbbá vált a sokkokkal szemben az elmúlt két évben, és az LKB ezzel párhuzamosan saját stressztesztet végzett további olyan bankokkal kapcsolatban, amelyek a az EBA sample nem részei, viszont a mi felügyeletünk alatt vannak. A mindkét két stresszteszt eredménye e, majd kihatással lesz a felülvizsgálatára az értékelési folyamatoknak. A bankok megpróbálták felmérni a saját tőke állományukat, a felügyelet természetesen ezt figyelemmel követte, és ezt az egész vizsgálatot, vizsgálat alapján elmondhatjuk, hogy a, a C1 e arány 12,2%-ról 13,5%-ra növekedett két év alatt. Az euróövezet bankrendszere általában makrogazdasági eh, sokkok elnyelő képessége eh, sokat javult. A legrosszabb forgatókönyv eh, esetében is a három éves stressz periódus után 9,9%-ra csökkenne a tőkearány, ez egyébként 8%-on állt csak ugyanez az arány. Azt hiszem, hogy a szabályozói feltételek alkalmazása is jól zajlik. A stresszteszt jó eredményei ellenére vannak még kihívások, van bőven munkánk az örökölt problémákkal és az üzleti modell ügyében, például az mm, nem teljesítő hitelek magas aránya nagyon sok ilyen hitelintézetnél továbbra is aggasztó. Ezen felül figyelemmel követjük majd a kihívásokat, az ez évi stressztesztek alapján próbáljuk majd javítani a stressztesztek eljárásrendjét. Végezetül szeretnék hangsúlyozni még egy-két olyan dolgot, amelyek úgy érzem, hogy fontosak ahhoz, hogy a bankunió jól működjön, és amelyben számítunk az Európai Parlament támogatásra az európai választások előtt, közben és után egyaránt az EKB bankfelügyelet létrejötte óta nagyon nagy fejlődést értünk el, ugyanakkor a bankunió kiteljesítéséhez még van bőven munkánk. A bank csomag ügyében ezen eh, parlamenti mandátum lezárulta előtt kell valahogy eh, megállapodni. Úgy érezzük, hogy főként a Pilot 2 keret esetében van bőven javítani valamikor a banki kockázatokat elemezzük, illetve a lehető legjobb veszteség elnyelő tőke kritériumokat állapítsuk meg, a bankok belső modelljében a nem teljesítő hitelekre alkalmazott eljárásrend úgy érezzük fontos, ehhez a banki belső modellek átalakítása szükséges. A jelenlegi jogszabály már most is lehetővé tesz bizonyos fokú rugalmasságot, tehát jogszabály változtatásra nincsen szükség. Végezetül úgy érezzük, hogy fontos változtatnának a feltételein, hogy egy bedőlt vagy bedőlni látszó bank megmentésére és tanálására hogyan lehet a nemzeti eljárásokat alkalmazni. Úgy érezzük, hogy nagy cégek is a Brexitet követően az euróvezetbe kívánják áttelepíteni a tevékenységüket, ezzel is valamit kezdeni kell. Egy európai megközelítést kell alkalmazni a pénzmosás elleni harcban, például magasabb szintű harmonizációt a, a vonatkozó jogszabályok terén. Emellett próbáljuk a prudenciális munkát is intenzívebbé tenni, például a felügyeleti mechanizmushoz tartozó folyamatok koordináció ügyében. Persze az EML felelősségek tiszteletben tartásával, hogy azt a jelenlegi rogi keret biztosítja. Ez az EML hivatal két szerepet tölt majd be. Ez egy egységes vagy egyetlen belépési pont lesz az lk e ba és LKB és az EML hatóságok között. Ez az EML hivatal fogja majd ezt a eh, hálózatot menedzselni a JST között azon bankok esetében, akiknek eh, a tevékenysége miatt nagy pénzmosási kockázattal kell szembenéznie. Az SSM-mel kapcsolatos EML ügyekben ez a hivatal fog hozzájárulni ahhoz, hogy az EKB EML eh, e ügyekben végső álláspontját kidolgozza. Végezetül a kockázat megosztást is javítani kell, például egy közös eh, óvintézkedések, egységes bankszanálási alap, illetve betét garancia eh, alap létrehozásával. Egy igazi bankunió működéséhez ezeken a területeken mindenképpen szükség van közös szabályokra, miközben tagállami mozgástérre is szükség van, hogy ne kelljen mindenben rendeleteket, hanem akár csak irányelveket követni, gondolok például az pénzmosás elleni harcra. Ennyi szeretem volna villámgyorsan elmondani, most pedig szívesen válaszolok a kérdésékre. Uh, um, Köszönjük szépen! Most akkor megadom a szót különböző hozzászólainknak. Először a néppárt. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Először is hadd köszönjem meg, hadd gratuláljak ahhoz a hatalmas munkához, amelyet ön végzett az egységes felügyeleti mechanizmus élén. Ezt az intézményt sikerült átalakítania. Ma mindenhol elismerik ezt az intézményt, Európában és nemzetközi szinten úgy szintén. Ma megállapíthatjuk Európában, hogy noha a bankrendszer még viszonylagosan széttöredezett, minden erőfeszítés ellenére, ami történt, annak ellenére, hogy a bankunió megvalósításos útban van. Nos, ez a széttöredezettség, ez fennáll, és az a helyzet, hogy több tagállamban a bankrendszer kis intézményekből áll, amelyek nem mindig rentábilisek. Ez problematikus lehet hosszú távon, hogy megerősödjék az európai bank ágazatnak ki kell fejlesztenie olyan erősebb intézményeket, amelyek európai szinten erősek, és esetleg egy dinamikusabb konszolidációra lenne tehát szükség az európai bank ágazatban, amely, és hogy ezt lehetővé tegyük, esetlegesen szükség lenne-e bizonyos elemeket előirányozni az európai versenyjogi keretben, hogy ezt a konszolidációt meg tudjuk könnyíteni. Válasz, köszönöm ezt a kérdést, kérdéseket és a kedves szavakat az SSM kapcsán. Azt hiszem, hogy mindenki, aki velem együtt dolgozott a nemzeti hatóságokban vagy Frankfurtban, nagyon érzékenyen reagálnak ezekre a szavakra. Ami a jelenlegi helyzetet illeti, a szükséges konszolidációt. Nos, úgy vélem, hogy fejlődnünk kell egy egységes jogrendszer irányában, Ezt elkezdtük már a banki ágazatban. Miért is késlekedik ezen konszolidáció megvalósítása? Ennek több oka is van. Az első, az, hogy ugye a kockázatosabb határokon átnyúló műveletek kevésbé vonzóak a bankok számára most, mint a válság előtt, tehát óvatosabbak váltak a bankok. A második elem az az, hogy sajnálatos módon a válságot követően láttunk számos ringfencing kezdeményezést megjelenni, elhatárolási kezdeményezést, és ez még nem tűnt el, ez a jelenség. Az SSM okán még jobban észleljük, hogy az európai banki szabályzás nagyon széttöredezett, az irányelveket 19 eh, különböző módon ültetik át, eh, alkalmazzák az országokban, tehát több szabályozásra van szükség, átültetés nélkül olyan szabályokra, amelyek közvetlenül alkalmazandók. És itt még nem beszélek a tagállami mérlegelési hatáskörről, és ennek nem lenne helye egy bankunión belül. Tény az, hogy a bankunió harmadik pillére nélkül ugye a bankszolidaritás alapban, a szolidaritási alap nélkül és a betétgarancia alap nélkül elég kényes kérdés az előrelépés. A nemzeti ö, ö, felügyelő hatóságok blamelják magukat a polgárok előtt, Ugye itt a Nemzeti Bankszállási Hatóság vagy a Nemzeti Bank Biztosítási Hatóság fizet adott esetben a súlyos helyzetek fennállása esetén, és ez is egy érdekes elem. Én is úgy vélem, mint ön, hogy konszolidációra van szükség, egyszerű oknál fogva. Sok bank nem keresi meg a saját működési költségeit, és az hosszú távon fenntarthatatlan. Nem, a felügyelet dönt persze arról, hogy melyek a jó fúziók, jó összeolvadások vagy közelítések. Ez a bankárok feladata, a beruházók feladata, vagy a piaci. De a felügyeleti hatóságnak fontos szerepe van, mégpedig az, hogy megnézi az új entitásokat, hogy milyen jellemzőik vannak, és kívja ezek üzleti modelljét, hogy legyenek bizonyos szinergiák, amelyek elvárhatóak az új entitások esetében, hogy ezek olyan üzleti modellre rendelkezzenek, amely stabil, és a többi, és a többi. Tehát itt ezek feltételek, amelyeket a fúzió keretében létrehoznak, annak érdekében, hogy az adott művelet stabil legyen. És ezek ugyanazok a feltételek, akár nemzeti fúzióról beszélünk, akár pedig határokon átnyúló jellegűről. Thank you. Pervás Beres. Köszönöm, Pervás Beres követ. Um, Madame la Présidente. Elnök asszony, köszönöm a prezentációját a munkájukról, és a Szocialista és Demokrata frakció nevében én is örülök annak, hogy ön lehetővé tette ezt a nagyon fontos intézményt, az SSM-et, hát még sok munka elnök előtt, de egy hatalmas feladatot teljesítettek a bankunió egyik pillére önök. Mit is gondol ön arról a befejezetlenségről, amit elhangzott, hiszen a legutóbbi látogatása során a szakbizottságunknál, amikor ugye majd fogadja az utódját, akkor esetleg nem fog el elárulhatja titkokat, amiket még nem árult el, de mik a fő irány, vonalak, irány, mutatások, amelyeket ön az utódjának adna a szerzett tapasztalatai alapján, beleértve az ezen szakbizottságban szerzett tapasztalatokat is. Képviselő asszony hangzik a válasz. Azt hiszem, hogy ami a bankuniót illeti, valóban nagyon erőteljesen és komolyan csökkentettük a kockázatokat az euróövezet bankjaiban. Szerintem kevesen állítják az ellenkezőjét, talán egyesek azt mondják, hogy ez még nem elégséges. De ez már mindenképpen nagy dolog. Ugyanakkor a ö, kétséges hitelek esetében is mindig látjuk a nyilvános bejelentéseket bankok részéről, amelyek tovább akarnak lépni a mérlegök megtisztításának munkájában. Azt hiszem, hogy mindenki érdeke, ugye itt 19 országról beszélünk, nincs egy pillanat, amikor mindenki ugyanazon a szinten lesz a kockázatokat, szinte 0%-os kockázatot illetően, ez nem lehetséges, nem így működnek a dolgok. Azt hiszem, hogy elérkezett az idő, és azt hiszem, hogy az Európa éleket is szolgálja, mert ha történne valami, és európai szolidaritásra lenne szükség, akkor nem tehetnénk meg azt, hogy nem segítjük azt, akinek szüksége van erre, hiszen láttuk, hogyan zajlottak a dolgok Görögországgal. Európa segítette ezt az országot, ezt a családtagot, amely nehézségekkel szembesült. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogy előre, ha előre tudnánk, hogy ez milyen feltételekkel történik majd, és még inkább csökkentenünk kell a kockázatokat, tehát ez az én kívánalmam a bankunió harmadik pillérét illetően. Ami pedig az utódomat illeti, nem tudom, hogy melyek lesznek a prioritásai. Nekem még van egy feladatlistám, amit sajnos majd ő sem hagyhat figyelmen kívül, folyamatosan kezelnünk kell a profitabilitási problémákat a bankok esetében, és további erőfeszítésekre van szükség a kétséges hitelek kapcsán. Itt nem szabad megállni ezen a jó úton. Szinte a végére értünk egy projektnek, mint a Trim. Ez egy modell. Ez nagy részben már teljesült, Gondolkodtunk a SREP felülvizsgálatán. Ez tehát egy olyan dosszié. Ezt én is megkaptam egyébként, mert ennek a gondolkodási folyamatnak még az elején vagyunk, tehát ez az utódomat is megérti majd, és aztán megpróbálunk előrelépni a bankunió kapcsán, a bankszanálás vonatkozásában hiszen az alap is lehetne európaibb. Berlinben egy konferencián kifejthettem, hogy az egységes bankszolgálási mechanizmus esetében egy döntés van, ami európai, hogy vajon közérdeket szolgál-e az, hogy szanek a bankot ahelyett, hogy az csődbe menne. A többi kérdés az nemzeti szintű az elge, ugye 19 különböző módja van annak, hogy átültessük az idevágó szabályozást, és az adott bank esetében egy likvidációról volt szó, tehát itt 19 különböző keret van, nem csődbe megy az adott bank, mert nem szerep szerepelt a Nemzeti Bankrendszer feltételei között ez. A BLV-vel is voltak ilyen tapasztalatok Lettországban, vagy Luxemburgban. Tehát ez egy nagyon eltérő helyzet. Ezen a területen is előre léphetünk. Köszönöm. Majd rákérdezünk erre. És ami a BLV ügyét illeti, próbáljuk elkerülni a megismétlődését. Yeah, yeah, no, no, that's as, as well, but at least this very specific point that... De legalább ebben a konkrét esetben ugye megpróbáljuk kiigazítani a dolgokat az SSM segítségével. Örülünk, hogy ha ez sikerül. ECR-től nincs itt senki, Ramon Tremóza az Alde nevében kap szót. Madame Nui, bienvenue une autre fois uh, tout cet parlement. Köszönöm, Köszönöm. Euh, asszonyom. Köszönöm, asszonyom. Örülök, hogy euh, itt van euh, körünkben. Angolul fogok beszélni, és teszem fel a kérdést. Először is a bankok államadóságnak való kitettségére kérdeznék rá. Egyes tagállamokban, ahogy ön is tudja, az ilyen jellegű kitettség az állam felé rendkívül nagy, és ez független az állam eh, helyzetétől. Ez eh, amennyiben a eh, piac úgy ítéli meg, hogy helytelen az állam vezetése, ez bankválságot is idézhet elő. Mit tehetünk? Önök korlátoznák az ilyen kitettséget esetleg? És van egy második kérdésem is. a Banco Popular eh, szanálás, amely több mint egy évvel ezelőtt történt, eh, számos vitát váltott ki. Az egyik az, hogy kudarcba eh, csődbe megy, vagy valószínűleg csődbe megy kifejezést újra kellene definiálni, ahogy ezt október 15-én is a konferencián eh, elhangzott. Ez a definíció nagyon komoly problémákat vet fel. Ön szerint ezek tisztázott fogalmak? Köszönöm. Köszönöm. Nos, ami az állam adósság kockázatot illeti, a jelenlegi szabályozói környezet azt mondja, hogy az államadóság az gyakorlatilag kockázatmentes, de nyilván az EKB ezt monitorozza mégis ezt a szuverén kockázatot. Az igaz, hogy bizonyos aggodalmak vannak az államadóság fenntarthatóságával kapcsolatban, és ezek újra megjelennek ezek az aggodalmak. Annyit elmondhatok, hogy az EBA stressztesztnél ezt az aggodalmat figyelembe vettük, illetve a 2016-os szenárió stressztesztben is jelenleg ez a legoperatívabb módja annak, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Általánosságban véve szerintem fontos kérdésről van szó, amit az egyes pillér keretében kell kezelni. Az EKB négy széles értelemben vett alapelvel közelíti meg az egyes pillér reformját. A szabályozói változás el kell, hogy kerülje a piaci zavarokat, meg kell egyezni abból, hogy a globális szint különös tekintettel a hatásra nemzetközileg is elfogadható legyen, valószínűleg hosszú átmeneti időszakra lesz szükség. Nyilván, ha ebben az irányban tudunk elmozdulni elfogadható módon, akkor csökken az a kitettség, ami a bankok, illetve az államuk között eh, fennáll, és ami miatt az SSM-et létre kellett hozni. Ami pedig azt a megfogalmazást illeti, hogy csődbe kerülő vagy csőd kockázatot mutató, szerint, és hogy szükség van-e felülvizsgálni. Szerintem ez egy jó megfogalmazás, elég jól leírja ezt az irányelv, és mi eh, felül, felügyeleti hatóságként nyilván operatívan próbáljuk ezt eh, megközelíteni, hogy hogyan lehessen kiszámolni azt, hogy mondjuk csődbe kerülő, nyilván ez az egyszerűbb, de az, hogy valószínűleg csődbe fog kerülni, ez nyilván bonyolultabb eh, számokkal alátámasztani, vagy módszertannal, de mindenképpen próbáltunk kritériumokat létrehozni arra vonatkozóan, hogy a likely to fail az mit jelent ténylegesen itt a szolvenciánál igen, a likviditásnál még nem teljesen. Nyilván eh, a likviditást eh, könnyebb eh, észlelni, a szolvencia az egy bonyolultabb fogalom és bonyolultabb értékelni összességében, tehát ezzel a koncepcióval, definícióval nagyjából elégedettek vagyunk, és úgy gondolom, hogy jól működött ez a definíció, aminek következtében minősítettünk bankokat csődbe levőnek, vagy csőd felé tartónak. Köszönöm. Thank you. Uh... Köszönjük szépen. Sven Gigold a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nui asszony. A zöldek frakció nevében illetve előadója, mint előadója az SSM létrehozása kapcsán készült parlamenti jelentések egyikének. Le kell mondjam, hogy egy igazi európai intézmény sikerült képítenie. Az eszmecseréink során természetesen voltak nézeteltérések, de ön mindig az európai érdekek érdek, mentén végezte a munkáját. Nyitott és zárt ajtók mögött ülések esetében egyaránt. De hát megint rajtunk a sor, hogy nehéz kérdéseket tegyünk fel. Első kérdésem tehát, a nem teljesítő hitelekre vonatkozó kiegészítés az EKB kapcsán. Ön szerint, ez mit jelent a kisebb intézmények vonatkozóan. Ezen szabályok kapcsán igen komoly kérdések merülnek fel a kisebb bankokban. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy valóban egyenlő versenyfeltételeket teremtsünk az egységes belső piacon. Nagyon sok bank azt ígérte az európai közvéleménynek, hogy a jövőben valóban az integritás jellemezné a munkájukat, miközben az a adótörvények csalásával az adófizetők pénzét lopják. Az SSM rendelet 11-es cikke lehetőséget ad önöknek arra, hogy egy európai szintű vizsgálatot indítsanak. Kérem, hogy európai szinten vizsgálják ki azt, hogy a közvetlenül felügyelt bankok eh, ebben a botrányban hogyan és milyen szerepet játszottak, ezt várják önöktől az emberek. Köszönöm szépen először is a kedves, igen kedves szavakat. Ami ezt az híres Adendumot a megörökölt nem teljesítő hiteleket illeti. Nos, talán nem azonnal, hanem ez egy bizonyos ponton ilyen szintű konvergenciára van szükség. A megörökölt nem teljesítő hitelek esetén is alapvetően ez várható. Először is az addendum fokozatos bevezetése ezen legacy kérdésekben szerintünk egy, ez a várható forgatókönyv, vagy esetenkénti végrehajtás is elképzelhető, attól függően, hogy a bankok mennyire tudják a belső tőkéjük felhasználásával teljesíteni ezeket a feltételeket, ezt eseti alapon lehetne szerintem megítélni. Általános phasing in célkitűzés mellett azt hiszem, hogy Ez az általános megközelítés. A bankoknak fokozatosan kellene tehát bevezetniük ezt a híres addendumot. Vannak olyan magok, amelyek képesek erre, mások talán eh, eh, kicsit nehezebben fogják ugyanezt megtenni. Nem magyaráztuk bankoknak, hogy mit várunk eh, tőlük, és és majd figyelemmel követjük, hogy évről évre valóban hogyan folyik ez. Tehát az, ez az addendum dióhéjban fokozatosan kerül bevezetésre a megörökölt eszközökre, nem teljesítő hitelekre, hiszen próbáljuk a bankok a tisztítását elérni. A második kérdésem erre nem válaszolt. Igen, a kevésbé szignifikáns esetre azt kell, hogy mondjam, hogy erre vonatkozóan a, arányosan a nemzeti hatóságokkal együttműködve fogjuk ezt eh, megtenni. Valószínűleg ez tovább tart majd, mint a szignifikáns esetben több idő lesz szükség ahhoz, hogy ezt eh, megoldjuk. Ennyit mondhatok ez, erről. Ez a híres addendum, vagy kiegészítés, igazából az illetékes nemzeti hatóságok, akik tudják, hogy ez bizonyos ponton használniuk kell. Ez a második vagy a harmadik lépés, attól függően, hogy mit számítunk egy lépésnek, és ezt meg kell majd tenniük a részvényekre vonatkozóan, és természetesen minden nemzeti illetékes hatóság tisztában van azzal, hogy az EDIS remélhetőleg talán egy átfogó eh, elemzést végez a kevésbé szignifikáns bankokra vonatkozóan, és eh, vizsgálja majd azt, hogy eh, a, először a flóra, utána pedig az állományra vonatkozóan ezt mennyire alkalmazzák. Lássuk a következőt. Az LKB e mandátuma nem tartalmazza a büntetőjog területét, és ez tehát egy büntetőjogi kérdés vagy eset. Ennek következtében mi nem vizsgálódunk ilyen büntetőjogi esetben. Ebben mégis ebben a konkrét esetben az, azt a parlamenti vizsgálatot segítjük, támogatjuk, amelyhez vonatkozó információt nyújtunk. Hogyha valóban bűncselekmény történt SSM specifikus feladatok végrehajtása közben, akkor a megfelelő hatóságok számára ez ügyben a nulla tolerancia elvét kell alkalmaznunk, a nemzeti illetékes hatóságot kell tájékoztatni, aki majd a tagállami ügyészségen keresztül lefolytatja az mm, eljárást, a megfelelő vizsgálatot, mi pedig esetleg információval segíthetjük a hivatalok vizsgálódását. Thank you. In case the pillar one backstop will apply to... Az egyes pillérnél ugye backstop a kisbankokra is érvényes, ugye? implemented the additional pillar two measures. Yeah, and, yeah exactly. maybe we could have a discussion also. With... Erről még persze lehet beszélni. Uh, Dimitros Papadimoulis. Dimitros Papadimoulis következik. Κύριε Νουή, θα ήθελα και Elnök asszony, Nui asszony, frakcióm nevében, de személyesen is szeretnék önnek köszönetet mondani együttműködésünkért, hiszen ez az ön utolsó látogatása itt a szakbizottságunkban a jelenlegi minőségében. Néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Mindenek előtt az elmúlt évek során Ön is megtapasztalhatta, hogy az a kockázat, aminek a bankrendszer ki van téve, csökkent. De e- egyetértünk abban, hogy nem volt jelentős kísérlet arra, hogy a kockázatkezelést közössé tegyük. Voltak kezdeményezések, de az Európai Parlamenten belül, de nem léptünk előre. Ön azt mondotta, hogy támogatja azt, hogy az Edis előre lépjen. De milyen tanácsot tudna adni ön e tekintetben az utódjának? Második kérdés. Feljegyeztem válaszát Gigold úrnak a büntető jogi ügyeket illetően, de mégiscsak van itt egy gond, volt ez a nagy Camex botrány, amely több tízezer eurótól fosztotta meg az adófizetőket, és ezt az intézmény a radar úgymond nem derítette fel. Az újságírók fették fel a problémát, nem pedig az illetékes hatóságok. A probléma tehát közös, hogyan tudjuk felderíteni ezeket a botrányokat. Ugye ezeket közérdekű bejelentők útján ismertük meg. És még egy kérdés. Görögországban vannak javaslatok a nem teljesítő hitelek tárgyában. Ezeket a Görög Nemzeti Bank nyújtotta be. Tanulmányozta ön ezeket a javaslatokat, és van-e kommentárja ezekkel kapcsolatosan? Köszönöm. Uh, Köszönöm, ami a kockázatok uh, mutualizációját illeti. Uh, minden egyes európai ülésen elhangzik, hogy az EDIS-t létre kell hozni, és csökken a kockázat, legalábbis ez kezdetnek elég és majd ahogy az EDIS folytatódik, halad előre. Biztos vagyok benne, hogy egyébként az utódom is ezt fogja mondani, az LKB-nek e ez az állásfontja, mindig is ezt mondtuk, de ez egy olyan döntés, ami politikai szinten kell, hogy létrejöjjön. Itt mi nem tudunk döntést hozni, de mindenképpen támogattam önöket ebben, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a legjobb lenne. Mindenképpen a számla az le fog csapódni, hogyha valami történik, tehát érdemes erre felkészülni előre. A ami a COMEX és hasonló hát büntetőügyeket illeti, vagy bűncselekményeket, ott el kell, hogy mondjam, hogy az adóellenőr feladata az egy nagyon speciális feladat. Nekünk nincsenek olyan embereink, akik ilyen szinten ismerik a, az adószabályokat 19 tagállamban. Tehát az adóellenőröket nem tudjuk helyettesíteni. De amikor kivonulunk egy helyi ellenőrzésre, és felmerül bennünk a gyanú, hogy valami esetleg bűncselekménynek is minősül, akkor mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adóhatóságok értesüljenek, vagy a pénzmosás elleni hatóság e, értesüljön erről. Én korábban is bankfelügyelőként láttam ilyet, illetve tapasztaltunk ilyet. Mi hívtuk fel a figyelmét adóellenőröknek arra, hogy egyes bankokban bizonyos mechanizmusok nem feltétlenül jogszerűek. Ami a Cumex botrányt illeti, ez gyakorlatilag megelőzi a mi létünket, és az az információ, amit kaptunk, az a nemzeti hatóságoktól, illetve felügyelő szervektől származik, és nyilván amikor bennünket erről kérdeznek, akkor a parlamenti vizsgálatok elé tárjuk ezeket. Eh, a rossz hitelekre eh, vonatkozó kérdését majdnem kihagytam. Van valóban folyamatban valami, amikor a kollégákkal beszéltünk Görögországban, azt mondták, hogy ez még folyamatban van csak, és nem szabadott volna ennek kiszivárognia, legalábbis most még nem. Ezért mi sem kaptunk megfelelő támogatást, nem volt rá idő, hogy tájékoztatást, nem volt rá idő, hogy tájékoztassanak bennünket. Ez egy olyan rendszer lehet, amelyben a bankok a nem teljesítő kitettségüket egyfajta eszközkezelő cégbe vihetik, és ez az eszközkezelő cég pedig a kormányon és a kormány adóeszközein keresztül lenne finanszírozva. Tehát a bankok valójában egyfelől adnák a, bele a cégbe a nem teljesítő hiteleket, és másfelől viszont adó formájában a pénzt is. Nem nagyon ismerem tehát a részleteket, ez egy nagyon bonyolult, e, és van benne állami pénz, e, még, olyan állami pénz, még ha olyan állami pénz is, amelyik valójában a banknál van most. E, ezt mindenképpen az állami, a versenyhatóságoknak is meg kell vizsgálniuk. Ez egy most induló projekt, nem tudunk róla sokat. Igazság szerint én is csak miután olvastam egy újságban, telefonon rákérdeztem, hogy mi ez. Sajnos nem tudok több információt adni erről az elkövetkezendő hetekben bizonyára sok minden kiderül. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, German. Uh, I would also... Köszönöm. Én is uh, szeretnék gratulálni Molyasszonynak az erőfeszítéseihez, illetve a különböző dolgaihoz. Um, két kérdésem van, az egyik az olasz bankrendszerre vonatkozik. Úgy tűnik, hogy van egyfajta ellentét Róma és Brüsszel között, egy rivalizálás, és úgy tűnik ez kitart legalább az európai parlamenti választásokig, úgy tűnik, hogy ez az olasz kormánynak a stratégiája. Brüsszel pedig így vagy úgy reagál erre a kihívásra. Ön véleménye szerint az olasz bankrendszer kellőképpen ellenálló-e hogy kibírjon 6-7-8 hónapi politikai ellentétet, vagy akár gazdasági problémákat. Illetve érdekelne a véleménye azzal kapcsolatban is, amit a Financial Times-ban olvastunk. A Dansk Bank ügy, az valójában egy Deutsche Bank botrányügy tehát a Danske és valószínűleg a Deutsche Bank is sárosak. Mit tehetünk most? regarding the... Nos, ami az olasz bank ágazatot illeti, úgy tűnik, hogy piaci érzékenység már most látható az olasz kormány pénzügyi célkitűzéseivel kapcsolatban reagáltak már a hitelminősítő intézetek, illetve a spread is növekedett, és rosszul érintette mindez a bank részvényárfolyamokat is. Eddig nem terjedt át más országokra. Nem hiszem tehát, hogy olyan szinten van ez a helyzet, amikor már a bankok súlyosan aggódnának. Nyilván a jövőt nem ismerjük. Nem tudom elmondani önöknek, hogy ez a vita meddig, tartozik, meddig tart majd, illetve mi lesz annak a kimenetele. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az olasz bankok nagyon sok mindent tettek annak érdekében, hogy a mérlegüket megtisztítsák, és üzleti modelljüket feljavítsák, javítsák a tőkepozíciójukat. Nagyon szomorú lenne, hogyha el kellene szenvedniük ennek a politikai adókapoknak a következményeit. De hát látjuk azt is, hogy korábban is politikai viták indítottak el folyamatokat. Igazság szerint reménykedünk, ennél többet nem tehetünk, és abban reménykedünk, hogy az olasz bankok szolvenciája és mérlege javulni fog, mert már eddig is jelentős erőfeszítéseket tettek, és jó eredményeket értek el az EBA stresszteszten. Ennél többet most erről nem mondhatok, nem tudok mondani. Ami a Danske csoportot illeti, mindig, amikor az ember kinyitja a gazdasági sajtót, látjuk az új fejleményeket, a Dán felügyelő hatóság, ami egyébként egyben a pénzmosásért has, felelős hatóság is, többször felvette a kapcsolatot az EKB-val. Évek óta megy ez a dolog, most már látják ennek a, az érzékenységét, a súlyosságát, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy feltárják ugyanazokat az újságokat olvasom, mint önök, e, ma is és tegnap is. Én e, soha nem örülök annak, hogyha SSM bankok e, ilyen ügyekbe keverednek, és a nevüket ilyen cikkekben lehet látni, de hát mégis ettől még egy tény. A többi, hogy mennyi a többi dologból tény, azt nem tudom. Az biztos, hogy nem sok bank teljesített korrespondens banki szolgáltatást a banki országokban, Skandináviában, ott vannak amerikai bankok, és ott van a Deutsche Bank. Tehát amikor valaki korrespondens bank, akkor nehéz egy helyi problémából kint maradnia. Reméljük, hogy ez a probléma a lehető legkisebb. Köszönöm. Thank you. We all keep... Köszönjük szépen, mindannyian drukkolunk és reménykedünk. A felelőtlen szapolitikai fellépés az eddig elvégzett munkánkat visszacsinálná ugyanis. Kostas Mavridis. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr, Nui asszony. Azt hiszem a fejhallgatójára lesz szüksége, hogy anyanyelvemen beszélhessek. Ha csak meg nem tanult görögül időközben. Nem, sajnálom, de franciáknak nem valami jó idegen nyelvtudása, hogy azt már nyilván tudja. Először is szeretnék önnek köszönetet mondani a vége, végzett munkáért, és minden jót kívánok a jövőre nézve mint a legutóbb, amikor ön részt vett az egyik ülésünkön. Én azt hiszem, hogy most előre kell lépnünk, és beleértem ebbe a kockázatok megosztásának kérdését is. Én a nem teljesítő hitelekre összpontosítanék, mégpedig Ciprus esetére. Legutóbbi találkozásunk óta a ciprusi második legnagyobb bank bezárt. Ez merült fel a sajtban, itt egy kooperatív bankról van szó, amely bezárt, mégpedig azért, mert felhalmozódtak a nem teljesítő hitelei. Három kérdést szeretnék önnek feltenni. Tájékoztatta-e ön a, önt a pénzügyminiszter ezen problémákról, gyakorolt egy nyomást, ismerte -e az intézmény menedzsmentjével kapcsolatos hiányosságokat, ezen intézmény bedőléséig úgy véltem, hogy a nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos kamatokat nyerességnek tekintették. És aztán az ilyenfajta kooperatív bankok kapcsán szeretném pontosítani, hogy a nem teljesítő hitelek kezelése egy nem átlátható vállalat gondjaira volt bízva, és az eredmény megmutatja, hogy egy teljes kudarcot vallott ez a módszer. És még egy dolog, Nui asszony, mindenki, aki hisz az európai intézményekben, a felügyeleti hatóságtól nyomás gyakorlását várja Ciprusra, és a bankok részéről rendszeresen tapasztalunk visszaéléseket, mely bankok nem tartják tiszteletben az európai irányelveket. Öntől azt várjuk, hogy továbbra is teljesítse a feladatát. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen a kérdését a bank uh, uh, has closed uh, on merge with another bank in Cyprus. I cannot... A konkrét ciprusi bank kapcsán az egyes ügyekben nyilván ön is érti, hogy nagyon sok mindent nem mondhatok, nem kommentáltam ezeket az ügyeket, de annyit elmondhatok, hogy egy olyan bankról van szó, ami már akkor is válságban volt, mielőtt a felügyeleti mechanizmus életbe lépett. A nem teljesítő hitelkitettség aránya 60% volt, a Ciprusi Központi Bank a közelmúltban eh, végzett rajta felügyeletet, tehát nem olyan rég vette át az SSM a felügyeleti eh, feladatot. A nem teljesítő hitelkitettsége miatt volt szüksége nem kevés eh, tőkére ennek a banknak, illetve banki szakértelemre is eh, szükség volt a bankon belül, mert egy nagyon bonyolult, ilyen szövetkezeti eh, felépítésű bankról volt szó, amelyek 19-18 különböző ilyen bank szövetkezet, vagy takarék szövetkezet eh, fúziójából jött létre, ez egy roppant bonyolult eljárás volt. A ciprusi hatóságokkal természetesen beszéltünk erről, a pénzügy miniszterrel is, és elmondhatom, hogy a ciprusi szervekkel, hatóságokkal nagyon jó volt az együttműködés ez ügyben is. Egyből értették, látták a problémát, azt is, hogy nem csak tőkére volt szüksége a banknak, hanem valóban banki szakértelemre is ahhoz, hogy ezt a problémát megoldják, ez valóban a, a banki ágazat legjobbjaira lenne szükség. Ebben a kontextusban kezdeményezte a privatizációt a bank 2017. szeptemberében, abban a reményben, hogy az új tulajdonostól megkapná a hiányzó tőkét, illetve szakértelmet is. Sajnálatos módon a bank likviditási helyzete 2017 végén nagyon gyorsan romlott, aggasztóvá vált. A hírekben, ciprusi hírekben ez címoldalas visszatérő híré vált a választások, a ciprusi választások során is. ezt választás során is ez központi témává vált. Aztán a folyamat végén a Hellenic nevű bank nyújtotta be a legjobb ajánlatot. A nem teljesítő hitelek egész portfóliójára, elnézést, muszáj kortyot innom. Ebben a csúnya időben úgy tűnik kicsit megfáztam. In addressing it. So, um, I think that um, Hellenic has... Uh... Azt hiszem, hogy a Hellenic valóban egy hiteles ajánlatot tett, egy hihető ajánlatot tett. Most pedig abban a helyzetben vagyunk, hogy a két bank fúzionált, a takarékszövetkezet az tulajdonképpen a banki ö, engedélyét ö, visszaadta, és a nemzeti jogszabályok szerint a Ciprusi Központi Bank végzi a felügyeletet a hitelintézet ö, ö, felett. Talán a legkevésbé rossz forgatókönyv ez, hiszen egy rendben lezajló piaci kilépésről beszélhetünk, pozitív eredmények között a banki konszolidációt említhetjük meg, a, az eszközök színvonala vagy minősége is javult, a nem teljesítő hitelek, amelyek egyébként most egy eszközkezelő cég kezében landoltak, a Hellenic Bank pedig egy robusztus, jó teljesítő bank, jó jövőbeni kilátásokkal. Az is pozitív dolog, hogy nagyon jó volt az együttműködés az összes szereplő között az egész folyamat során, gondolok itt az Európai Központi Bankra, az Európai Bizottságra, hisz hát, mondanom sem kell, hogy a versenyjogi fő igazgatóság is árgus szemmel figyelte ezt a fúziót a ciprusi szervek, főként a központi bankra gondolok, illetve a pénzügyi pénzügyminisztériumra, pénzügyi hivatalokra, az egységes szanálási tanács is figyelemmel követte ezt. Itt nem dölt be egy bank, nem volt banki csőd, mégis bizonyos feltételeket teljesítenie kellett a fúzióhoz. Sajnálom, de 9 percet töltöttünk ezzel, nagyon rugalmasak voltunk. Nui asszony, azt is megkérdeztem, hogy a tisztességtelen, illegális feltételeket alkalmaztak a ciprusi bankok. Nagyon általános a kérdése, képviselő úr, erre nem tudok most konkrét eh, választ eh, adni, hogyha ilyesmire tudomásunk lett volna, akkor azt a hatóságok irányába jeleztük volna, megnyugtatom. Köszönjük, Denuta Hübner következik. Köszönöm szépen, elnök úr eh, női asszony valóban úttörő munkát végzett, én is az önt nagyra tartó az ön munkáját dicsérők sorába kell, hogy beálljak. Az utolsó ülésünk során nem tényekkel kapcsolatos lenne a kérdésem, hanem inkább a véleményre lennék kíváncsi, ez szerintem értékesebb mindennél, és a kérdésem a felügyeleti, európai felügyeleti intézmények auditjával kapcsolatos. Talán egy héttel ezelőtt volt az, hogy a vezető auditáló audit szervek bizottságában kiadtak egy közleményt, amely hát megint csak nem újdonság, figyelmeztetnek arra, hogy az egységes vegyételi mechanizmus létrejöttével a felügyeleti feladatok átkerültek nagy részt az SSM keretébe, ugyanakkor, hogyha az Európai Szemvevőszék mandátumát tekintjük, illetve a nemzeti számvevő székek és a bankfelügyeletek, nemzeti tagállami bankfegyetek közötti feladatmegosztást nézzük, akkor itt bizony igen komoly különbségeket láthatunk. Kérdésem a következő. Az ön szempontjából nézve, mit gondol ez ügyben? Valóban van egy ilyen szakadék, vagy óriási különbség, és tényleg kellene tennünk valamit annak érdekében, hogy az tagállami és európai számvevészekek ezen kapacitását valahogy lehetne javítani? Második kérdésem is van. Egy ideje már dolgozunk egy dosszén, remélhetőleg a három oldal egyeztetések nem sokára elindulnak az EMU 2 rendelet kapcsán, és itt az önök tapasztalatára lennénk kíváncsiak, hiszen a javasolt rendszer a következőképpen néznek ki. Az ESMÁN belül lesz egy bizottság, amely a jelen döntés tervezeteket készít elő, mi ezeket elfogadjuk, és ha a felügyelőbizottság nem ellenzi, akkor ez elfogadásra is kerül. Ez a non-objection eljárás, tehát elfogadottnak tekintjük, ha nincs ellenvetésük. Ez ön szerint mennyire jó, mennyire célra vezető, mennyire fog majd eredményekkel járni. Köszönöm. Köszönöm a két kérdést. Először is a tagállami számvevőszégek mandátuma közötti különbségek kapcsán az LKB-n belül vizsgáltuk ezt, és a következő következtetésre jutottunk. A nemzeti szemvevő székek hatásköre között tagállamonként, tehát a tagállamok között óriási különbséget találtunk az, hogy az állami szemvévőszék teljesítmény auditot végezzenek, a legtöbb joghatóságban, vagyis tagállamban egész egyszerűen nem létezik. Más tagállamokban az állami auditor csak a pénzügyi gazdálkodást ellenőrizheti a közpénzek kapcsán. Továbbá, hogyha egy tagállam úgy dönt, hogy egy illetékes nemzeti hatóságot egy szemvőszikű vizsgálatnak vett alá, akkor az uniós jogszabályok arra lehetőséget adnak, de nem teszik kötelezővé a tagállam számára, hogy ezek az NCE-ek bizalmas információt is átadjanak a szemvőszéknek. Az LKB jogászai véleménye szerint ez így nem jó, ez így nem korrekt. Ami a többit illeti, az Európai Szemvevőszéknek olyan információt bocsátunk rendelkezésére, ami fontos az LKB operatív működéséhez szükséges, ezt erre egyébként lehetőséget adnak az alapszerződések. Tudom, hogy ez az LKB kapcsán egy eléggé szokatlan dolog, valódi unikum, eh, de minden szükséges információt megadtunk e kapcsán, és a számvevőszék nem, szerintünk nem nagyon panaszkodott amiatt, hogy olyan információt nem kapnak meg, ami egyébként a számvevőszéki auditorok a mandátumán jelentősen túlmutat. Az Emir 2-vel kapcsolatban való igaz, hogy a Brexit kapcsán az Emir 2 minél gyorsabb elfogadása, és főként a 22-es cikkre vonatkozó módosítás remélhetőleg minden lehetőséget biztosít majd arra, hogy erre a rendszerszerű kockázatra valóban felkészülünk. Szeretnénk, hogy az elfogadásra kerülne. Női asszony. A non-objection eljárás, amit az eszememben látunk, ön szerint ez, ez jó? Ez kiállja az idő próbáját? Igen, bocsánat, erről elfeledkeztem. Megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy más intézményeknél ez hogyan működik. Általánosságban azt mondanám, hogy igen, de ez nem garantálja semmi sem, hogy ez a legjobban működő megoldás vagy rendszer. Köszönjük, Permans Beresz! Euh, Eddig a Brexitről nem beszéltünk, nyilván ön nem is felelős ezért, de mégis ennek a vállásnak a fényében nem aggódik-e akkor, amikor azt mondja, ugye, hogy a bankrendszer jobban működik, illetve ellenállóbb, a bankrendszer egy része, itt azonban nem érinti ez a shadow banking rendszer. Második dolog pedig önnek is vannak eh, kérdőjelei a, fejei, a fejében azzal kapcsolatban, hogy a profitabilitás hogyan fog alakulni a bankrendszer vonatkozásában, eh, eh, BSR amit egyébként mi nem támogattunk. Tehát a, az európai felé, banki felépítmény fényében ugye A harmadik kérdésem pedig, látjuk a Bonko Populár ügyben, hogy a szanálás esetén, failing or likely to fail esetén az információ átadása, az önintézménye, illetve Elke König intézménye között ott van-e még lehetőség a javításra? Erről mit gondol? Köszönöm, ami a shadow bankinget illeti valóban eh, minket is érdekel, hogy milyen bankszerű tevékenységek vannak a bankok körül, amelyeknek különböző spillover hatásai lehetnek. A bizottság letett az asztalra a shadow bankinggel kapcsolatban egy javaslatot nem régiben, eh, nem láttunk ebben előrelépést, ez mindenképpen sajnálatos voltak eh, közelmúltban nyilatkozatok, eh, például az LKB e alelnöke részéről, miszerint aggódik amiatt, hogy eh, milyen szerepet játszanak bizonyos pénzalapok, ezzel egyetértek. hogy ő a pénzügyi stabilitásért felelős, Eh, illetve a monetáris politika közös eh, hasznáért, valamint az SSM-ért. Én magam is eh, ó, figyelemmel fogom elolvasni, hogy a DGFM az EKB-n belül mit hoz ki. Nem értettem a BSR rövidítést, a kollégák segítettek. A Banking Structure Review, ugye? Ez volt a Separation Reform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 Eh, a kereskedelmi bankok hagyományosan kiskereskedelmiek, eh, egyik oldalon eh, ők állnának, másik oldalon pedig valami más ebben az egyszerű univerzumban. De Európában, ahol a gazdaságot nagy részt a bankok finanszírozzák 70% erejéig, még a market finanszírozás hogyha nagy szerepet is játszik a market making, rendkívül bonyolult, ha nem lehetetlen ezt létrehozni, hogyha a market making proprietary tradinggel kerül együtt, akkor az túlfűt, hogyha a kereskedelmi bankkal, akkor viszont nagyon kevés az elhatárolás. Azt látom a saját hazámban, hogy az új politikai csapat nagyon szigorú törvényeket készít elő, megvizsgálva a mellette szóló érveket és az ellene szóló érveket. Franciaország és Németország is észszerű reformokat vezettek be, ahol a proprietary trading bizonyos szintje szükséges ahhoz, hogy a split kötelező legyen. Lehet, hogy ez jó ötlet a jelenlegi egyetemes banki környezetben. Nem látom, hogy ez lehetséges. Hát És úgy látom, hogy az elkülönítés az könny, az nem volt teljes. Ráadásul a proprietary trading úgy látszik, hogy csökkent. Vannak bankok, amelyek inkább egyetemes bankok akarnak lenni, és nem pedig kereskedelmiek especially if profitability is low and there is a need for other source of profit. But for the, the time being... Egyelőre tehát így állnak a dolgok, ami az SRB-vel való együttműködést illeti, szerintem ez a lehető legjobb. Én nem tényleg lát, nem látom ténylegesen, hogy hol lehetne ezzel javítani, és mindjárt elmagyarázom, de önök segíthetnek nekem, eh, hogy Helke König eh, még boldogabb legyen mi ugye observer, tehát megfigyelői tagként vagyunk az SRB igazgatóságában. Ő neki viszont nincs az SSM-ben helye. E, adjanak neki egy helyet, hogy biztos legyen abban, hogy mindent tud ő is, mindent megkap. Az SRB ha felveti, hogy valami nem következik be, mert mi nem akarjuk, not being weak. Let's imagine that we do that and that it's és mondjuk elkezdünk valamit írni egy bankról, hogy likely to fail. Ha az kiszivárog, akkor annak megvan a maga veszélye. Lehet, hogy kényelmesebb mindent előzetesen megcsinálni, de mégsem tesszük, mert nagy kockázata van, és nagyon nagy kárt okozhat a bank számára az, hogyha kiszivárog. Csak azért, mert mondjuk vannak bizonyos gyengeségei a bankoknak, és mi akkor elkezdjük megfogalmazni ezt a likely to fail notice-t, és annak a következményei beláthatatlanok lehet olyan helyzet, amikor elkezdünk gondolkozni azon, hogy érdemes ezt elindítani. Általában a Helke Könignek előbb átadjuk ezt, mint a felügyeleti tagoknak, pont azért, hogy korlátozzuk azoknak az embereknek a számát, akik ezt előzetesen tudják. Gyakorlatilag mindent megosztunk egymással. Um, review the memorandum of, the, of, the, of understanding. Ugye ott van még a Memorandum of Understanding is. Egy válsághelyzetben nagyon jó az együttműködés, ezt látjuk. Mert tudjuk, hogy komoly a helyzet, és nem lehet hibázni, nem lehet gyengének lenni a folyamatot, teljesen szabályszerűen kell végigvinni, és mindenkinek rendelkeznie kell a szükséges információhoz a döntéshozatalhoz azon kívül, hogy Helke kapjon egy helyet az ssm belül, amit támogatok, azon kívül nem tudom, hogy mit lehetne még javítani. Köszönjük, Danuta Hübner következik. Uh, Köszönöm szépen, női asszony. Talán emlékszik, hogy az egyik legfontosabb téma a nemzeti opciók, opciók és eh, és ne, tagállam diszkrecionális jogok témája volt, hogy hogyan ültettik át az irányelvet nemzeti jogokba a különböző területeken. Emellett azt is láthatjuk, hogy tagállami felügyeletek ugyanarra a kérdésre másképp reagálnak. Ez a fajta divergencia csak nehezíti, tovább bonyolítja a nemzeti opciók és diszkrecionális jogok megléte által létrehozott helyzetet. Tehát az ön utódjának vagy utódjainak milyen tanácsot adna, hogyan lehet ezzel szemben valamit is tenni. Beszélt korábban általában az európai szabályozási és általános piaci fragmentációról, felaprózódásról. Mit tehetünk Európában ezen kihívással szemben? Ó, köszönöm kérdését. A nemzeti opcióként ismert lehetőség valóban megvan, de az SSM keretein belül ezek alkalmazását harmonizáltuk annak érdekében, hogy hasonlóak legyenek a versenyfeltételek. Ez egyébként teljesen legitim elvárás, hogyha egy betétgarancia alapot akarunk létrehozni. Mindent harmonizáltunk, kivéve az úgynevezett Dán kompromisszumügyét, ami a biztosító cégekre vonatkozó kivételt ad. Mást nem tehetünk, a nemzeti jogszabályalkotók kezében vagyunk. A tanácsom, ha elfogadják, az lenne, hogy a nemzeti illetékes hatóságok és nem jogszabályalkotók kapják ezt meg, tehát a felügyelők, tehát a 19 ország SSM hivatalai, és akkor meg lenne a módja annak, hogy ezeket a nemzeti opciókat az SSM keretein belül alkalmazzuk, ami valóban nagyobb verseny egyenlőséget tenne lehetővé. Én nem tudok a kollégák nélkül semmiről dönteni önállóan, de az illetékes nemzeti hatóságok, a felügyelő felügyeleti szervek nagyon sokat tehetnek. Van például egy kivétel, lehetőségük van az ssm belül az NCA-knek arra, hogy mentességet adjanak a csoporton belül likviditás egy, egy esetében SSM bankokra vonatkozóan, de ez fabatkát sem érez, igazából csak csepp a tengerben, mert a nagyon nagy a kitettségi szint, a nagy kitettségi szintre vonatkozó mentességet a nemzeti jogszabály alkotók adhatják meg. Természetesen, hogyha egy csoport SSM-en belüli ö, ilyen csoportoknak likviditási segítséget ad, de aztán egy nagy kitettséggel szembesül, akkor bizony messzire nem megy, hiszen a határon átnyúló szolvencia nem működik. Az Európai Bizottság erre javaslatot tett. Ugyan, de hát erre nem sok fogadókészség volt. Uh, de nem tudom, kimaradt-e bármi, vagy sikerült mindenre választ adnom? last, um, take opportunity um, to make a last um... Zárásképpen én is feltennék egy kérdést, mert már utódja, vagy lehetséges utódja már itt ül, a jövőre vonatkozó ajánlásokat tett. Ugyan, de tudjuk, hogy az SSM mennyire bonyolult gépezet. I mean, a comment which I, I fully share that of course uh, the situation now, the, the spread uh, on the sovereign bond markets. Az állam kötvény piac kapcsán azt hiszem Olaszország mindenki számára aggasztó a nagy spread, nem tudjuk, hogy mennyire lesz fenntartható. Ebben a tekintetben tehát mindannyian szurkolunk és reménykedünk. Semmi semmi eh, közeljövőben várható dologról nem beszélek, de hát eh, ezért csak általánosságban arról beszélek, hogy az hogy az európai és banki szervek együttműködés nagyon jó volt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami az utódomat illeti, a lehető legjobb felügyeleti gyakorlat végrehajtását várjuk tőle, amit Európában és világon bárhol talhat, ismerhetünk. Az SRB-re visszakanyarodva az összes érintett intézménnyel szoros együttműködést képzelek el, EBA, SOB, EU, Európai Bizottság, hiszen ezek mind-mind társ intézmények, amelyeknek Európa érdekében kell együttműködniük, hogy tartsa magát az európai értékekhez, eszmékhez, de hát tudjuk lendő utódomról, hogy Európa párti, talán a felügyeleti párbeszéd megerősítését várnánk tőle, ez nagyon érdekes, hiszen nagy keménynek kell lenni az embernek, a sarkára kell állni ez ügyben. Jó egészséget is kívánok utódomnak, mert nagyon sok munkáról van szó. De tudom, hogy milyen keményen tud dolgozni. Ami az olasz bankokat illeti, örülök annak, hogy az olasz bankok próbálnak javítani a helyzetükön, eddig a helyzettel kapcsolatban semmi negatívot, semmi túl tovább hullámzó hatást nem látunk. Reméljük, hogy a jövőben is így lesz ez. Köszönjük szépen! Minden ki gratulált önnek minden hozzászóló, minden frakció, úgyhogy egy tapsot is megérdemel. And, um, Már mondtam az elején is, de szeretném itt megismételni a végén is, hogy mennyire méltányoljuk mindazt, amit tett, ön történelmet írt az európai integrációban, hiszen az SSM felépítése és működtetése hatékonyan, az egy nagy eredmény, ami szerintem én történész vagyok, ezért szeretek -e állandóan a történelemre hivatkozni, de ez fennmarad. Nyilván a e, jövő majd e, megítéli. Ön és a csapata is figyelemre méltó teljesítményt nyújtottak, ezt köszönjük, és köszönjük a nagyszerű együttműködést az Európai Parlamenttel amely hatékony volt. Általában vannak, gyakran vannak ellentmondások köztünk, illetve problémák, de itt most konstruktívan sikerült együttműködnünk, hiszen parlamenti szervként nekünk az elszámolthatatóságot kell biztosítanunk. Remélem, hogy ez folytatódni fog ugyanilyen szinten, ugyanekkor a tisztelettel, az ön utódjával is. Köszönöm szépen, köszönöm, és átadom az ön kedves szavait Frankfurtban, valamint a nemzetközi hatóságoknak máshol az ön kedves szavait. Köszönöm, most két percre felfüggesztjük az ülést. Köszönöm. Kezdjük ezt az új napi rendi pontot, ami arról szól, hogy nyilvánosan meghallgatjuk uh, a, az EKB felügyelőbizottság elnök jelöltjét. Gyakorlatilag egy jó kis kontinuitást látunk itt. Andrea Enria uh, lenne a személy, akit üdvözlünk november 7-én az EKB kormányzó tanácsa miután meghallgatta a felügyelő bizottságot, javaslatot tett Andrea Erni Enria személyére, hogy ő legyen az utódja Nui asszonynak 2019. január 1-től 5 évig ő legyen az elnöke a felügyelő bizottságnak. Itt üdvözlöm Enria urat, aki jelenleg, mint mindannyian tudjuk, az Európai Bankhatóság elnöke ahogy önök is tudják, az SSM rendelet értelmében a tanács nevezi ki az elnökét az EKB eh, felügyelőbizottság elnökét, eh, mégpedig nyitott eljárásban tapasztalt szakemberekből kiválasztva az Európai Parlament jóváhagyásával az EKB javaslatára. Ez a formális nyilvános meghallgatás fontos eljárási elem, ezt követően szavazás lesz, és ez tükrözi a az elszámoltathatóságát a parlament előtt az elnöknek a parlament szerepe tehát ez. Enria urat üdvözlöm itt, illetve e, még gratulálok a jelöltek listájára felke, felkerült jelölteknek, ők is rendkívül alkalmasak voltak. Most megadom a szót Enria úrnak. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, I would like to... Köszönöm. Szeretném köszönni az e- megköszönni az EKB kormányzó tanácsának, illetve az EKON koordinátoroknak uh, azt a bizalmat, uh, amit belém fektettek, hogy elnökként megfelelhetek. Nagy megtiszteltetés számomra ez um, láttam a többi jelöltet, és nagy szerénységgel állok itt önök előtt. Itt most az elkövetkezendő év prioritásaira koncentrálnék először is a mérlegek tisztítás amely a felügyeleti tevékenységek végigvitelét jelenti bankról bankra minél gyorsabban eltávolítjuk a legacy riskeket, annál jobban átállhatnak a bankok a jelen valóságra. A következő a bankintegráció előmozdítása. A válság eleje óta a eh, szektor sok eh, erősítő szerepet játszott sajnos, és nem pedig sok kezelő szerepet. Az LKB e folytatja az eddigi prioritásait, a felügyelet az minden tagállamban végezze el a munkáját az SSM rendeletnek megfelelően minden bankkal szemben a szakpolitika alkotók fellépése is szükséges ahhoz, hogyha egy tényleg integrált rendszert akarunk létrehozni. Ez a két prioritás, az integráció, illetve a mérleg tisztítás kiegészítené a bankuniót, ugyanakkor ezek egzisztenciális kihívások is a projekt szempontjából. A bankunió nem élheti túl a, a következő válságot, hogyha a legacy crisis megmarad, vagy még fragmentált marad, fragmentált marad a piac. A harmadik prioritás az az, hogy fel kell készülnünk a piaci kockázatokra, illetve finanszírozási kockázatokra. Remaining valuation practices. Also price... A price to book ratio azt mutatja, hogy nem látják befektetők az alacsony profitabilitás miatt vonzó befektetési célnak a bankokat, illetve az üzleti modelljük versenyképessége iránt is vannak kétségek. Folytatni kell a belső safeguardok erősítését, megakadályozni a kockázatvállalást, túlzott kockázatvállalást. Ez, ezzel járulhat hozzá a felügyelő eh, ahhoz, hogy elkerüljük az olyan eseményeket, mint a közelmúlt eh, pénzmosási válsága, eh, illetve krízise fontos eredményeket ért el az elmúlt időszakban a felügyelőhatóság, ezeket meg kell őrizni és konszolidálni. Az átláthatóságra és előre megjósoltathatóságra kell több hangsúlyt fektetni. Úgy látom, hogy a bizalmasság, illetve a demokratikus felelősségvállalás közti egyensúlyi helyzetet kell létrehozni. Ezzel lehet eh, vizsgálat alatt tartani a, meg, a megfelügyelő hatóságokat, és én úgy gondolom, hogy a legitim felügyeleti célok illetve a mechanisztikus megközelítés elkerülése között eh,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 Mi az én személyes szerepem, mi lehet ebben a személyes szerepem? Én az európai felügyelőhatóságoknál majdnem 20 éve kezdtem el dolgozni, az LKB-hez akkor csatlakoztam és aztán átmentem az EBA-hoz. Az ott megszerzett tapasztalatom azt gondolom, hogy a függetlenségemet biztosítja a politikától, illetve az ipartól is. Emellett átlátható és nyitott munkamódszerem van, minden érdekeltel párbeszédet folytatva, elszámoltathatóságot előtérbe helyezve, illetve a munkatársaimmal jó kommunikációs lehetőségeket kialakítva. Nehéz körülmények körülmények között is működnek ezek a, ezek a ö, módszerek. Én magamat ö, európai köztisztviselőnek tartom, és remélem, hogy így is látnak, az Európai Unió érdekeit helyezem minden elé, hogyha önök megerősítenek ebben a helyzetben, akkor ezek az értékek fognak engem vezetni. Abban az esetben fontos eredményeket akarok eh, folytatni. Daniel eh, Noyal többször is találkoztam karrierem során, együttműködtünk, és eh, nehéz lesz az ő nyomdokain járni. Egy intézmény minősége az emberek minőségétől függ. Én megismerhettem azt a kikezdhetetlen munkaetikát, ami a felügyelő hatóság személyzetét jellemzi, és tudom, hogy a menedzsment és az alkalmazottak, valamint a nemzeti hatóságok elkötelezettsége nélkül nem működhettek volna a közös felügyelő csapatok sem, illetve az egész felügyeleti munka. Ezeket, ezt az európai munka környezetet én magam is szeretném fenntartani és megtartani. Köszönöm. Köszönöm. Öt percet adtunk önnek eredetileg, valóban és akkor most folytatjuk a kérdésekkel. Daluta Hübner teszi fel az első kérdést. Köszönöm, elnök úr. Jó reggelt, jó napot, Andrea. Szeretnék az államadóságra rákérdezni. A kérdésem az, hogy az ön véleménye szerint a rendelet az, államhatós, az államadóságnak a rendeleti szabályozása milyen hatással járna, nem kellene ilyen lépést európai szinten megtenni, vagy esetleg nemzetközi koordinációval, esetleg csak a felügyelő hatóságon belül, illetve egyéb kockázatkezelő módszereket alkalmazni, eh, például Sovereign Bond Backed Securities ötlete az eh, ön szerint eh, a biztonságos európai eszközök irányába való elmozdulás megfelelő módja lenne? Well, thank you for, for the question. Uh, well, I've been on the record uh, for... Köszönöm. Én már erről kifejtettem a nézeteimet néhány évvel ezelőtt megjelent egy tanulmányom egy szaklapban, és azóta is kitartok emellett. Én a válság során végig eh, foglalkoztam államadósággal 2011-es első stresszteszt óta. Első és legfontosabb az átláthatóság hiszen a legelején még azt sem tudtuk, hogy mennyi államadóság van a bankoknál. Ezt eh, már kezeltük. Néhány hét múlva fog nagyon részletes eh, információ megjelenni a bankok eh, államkitettségéről. Eh, a másik dolog, és ez is nagyon fontos, hogy megkértük a bankokat, hogy a liquidity coverage ratio keresztül tartsanak likvid eszközöket, nagyminőségű likvid eszközöket. Itt elsősorban kincstárjegyekről van szó, ugye? amennyiben ezek a stressz helyzetben is liquid pufferként működnek, akkor azokat a piacon hamar pénzé lehet tenni, és ez szerepelhet a trading bookba, vagy mark to market. Ez korábban nem így volt az előző válság idején. A harmadik dolog pedig szintén nagyon releváns, az a koncentráció. Látjuk, hogy van a, egy koncentrációja az államadóságoknak, és néhány nap múlva megjelennek az adatok, amelyek azt mutatják, hogy vannak olyan e, bankok, amelyeknek a Tier 1 e, tőkéjüknek 7-8-szorosa e, van államadóságban, ami egy jelentős piaci elmozdulásnál az ő tőke helyzetükre jelentős hatást gyakorolna. A javaslatunk az volt, hogy Eh, alacsony tőke, díjakat vesünk ki, lehet ez zéró is, vagy nagyon alacsony, amíg a liquidity coverage ratio-t el nem éri, és aztán a koncentrációval növekszik ez a díj. Tehát azok a bankok, amelyeknek nagy a koncentrációja, azoknak egy kicsit több tőkét kell félrevenni, félretenniük. Eh, de hát ez eh, rendeleti munka, nem pedig felügyeleti munka fontos vitáról van szó, fontos, hogy globális szinten folytassuk le ezt a vitát azért, hogy egyenlőek legyenek az esélyek. A Bázeli Bizottság sok mindent tett már ezen a területen, de európai részről látjuk, hogy látták önök is a javaslatot a Sovereign Back, Bond Backed Securities-re vonatkozóan, és Szükség van biztonságos eszközökre európai szinten, eh, ahhoz, hogy az állami kitettséggel eh, tudjunk, tudjuk azt kezelni. Eh, a tanács reakciója igen negatív volt. Thank you. Um, Pervás Berez. Um, monsieur le candidat. Pervás Jelölt úr. Néhány nappal ezelőtt szólt ön a stressz tesztek és a felügyeleti fellépések szerkezetéről. Ugye van önnek egy szak mai tapasztalata jellegi funkciójában, és lesz majd feltétlenül a jövőbeli funkciójában is. Társjelentéstevőként a felülvizsgálatot illetően nem szerettem az LKB e véleményét a hatáskört illetően, amelyet a stresszteszt fölött nyerhet. Ön támogatja az EKB véleményét, és hogyan látja a feladat megosztást a bankhatóság és az SSM között, annak érdekében, hogy stressztesz hatékony legyen, és az ön utódja ebben a székben, akár fizikai értelemben is. Az imént említette, hogy az Európai Központi Bank a közel múltban megadta a véleményét az Európai Bizottság javaslatáról a pénzmosás tekintetében. Van-e önnek elképzelése arról, hogy hogyan is néz majd ki véleménye ezen a területen, és az EKB, tudom, hogy az EKB és az SSM nem ugyanazok, de ezen a területen biztos, hogy van mondani valójuk. Van-e szándékuk arra, hogy elég gyorsan haladjanak ezen a területen, mert hogyha az EKB véleménye túl későn érkezik, akkor az már túl késő lesz. Köszönöm szépen a stressztesztekkel, illetve a felügyeleti fellépéssel kapcsolatban. Először is meg kell, hogy mondjam, hogy érthető módon az EKB, a bankhatóság és a központi bank feladata ügyében, illetve együttműködése vagy feladat megosztása ügyében voltak nehézségek, ami valamennyire érthető, nem volt egyszerű megtalálni a az együttműködés legjobb feltételeit, de a stressztesztek során az elmúlt két alkalommal megtaláltuk a módját, hogy hogyan tudunk szakmailag, profi módon együttműködni szakértői szinten. Ahogy azt már említettem, véleményem szerint a rendszer alapvetően működik, eredményeket produkál, de némileg terhes, és igazából senki sem boldog vele, senki sem teljesen elégedett. Daniel Nui tegnap egy konferencián, ahol is részt vettem, említette, hogy az LKB számára mennyire nehéz ezt végrehajtani, és milyen keveset kapnak belőle. Szerintem a legfontosabb ebben az, hogy Két különböző részletben vezetjük ezt le. Az LKB e oldaláról az összehasonlíthatóságra koncentrálnak, és aztán később van egy felügyeleti elemzés is, bizonyos országok esetében az nyilvánosságra hozzák az eredmény, mások esetében pedig nem. A felügyeleti pillért megpróbáljuk hasznosabbá tenni a felügyelet számára, és mi pedig az rendszer egészét vizsgáljuk a bankatóság szempontjából. Ezt megpróbálnánk fölülről lefelé irányuló top-down eszközökkel bővíteni. Én ezt most így fölvetem, aztán majd meglátom, hogy az LKV-ban mit gondolnak erről a szakértőink. Ez természetesen segítene abban is, hogy a két hatóság viszonyát rendezzük, a bankhatóság felülről lefelé mutató stresszteszteket, általában forgatókönyveket vizsgálna, az LKB pedig a stresszteszteket a konkrét banki viszonyokra alkalmazná, és egyesével banki alapon folytatná ezeket le. A javaslatok kapcsán talán nem meglepő, hogy az Európai Bizottság úgynevezett reflexiós csoportjában, hogy ennek munkájában részt veszünk, Gondolkodunk azon, hogy mit lehetne hosszú távon változtatni az európai rendszeren, a pénzmosás elleni rendszer hogyan nézzen ki, irányelvből rendeletet kell csinálni, annak érdekében, hogy ez közvetlenül alkalmazandó legyen a tagállamokban, ez pedig a felelősségi köröket is központosítaná egy hivatal kezében vonná össze. Ez egyelőre nem lehetséges, így átmenetileg egy átmeneti megoldást keresünk, ami a egyértelmű pénzmosás elleni felülvizsgálat a nemzeti hatóság esetében annak érdekében, hogy az egységes belső piacon mindenhol ez egyhor, egyformán jól működjön, és fontos, hogy a pénzmosás elleni harcot a prudenciális értékelésekbe hogyan kell beépíteni, ügyben is eh, egyformán kell gondolkozni. Köszönjük szépen! Pont időben érkezett, eh, szedje össze a gondolatait Ramon Tremuza, és jusson levegőhöz, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Andrea úrnak, hogy remélem, remélem megszavazzák az önjelölését. A Banco Populár esetről mit is mondhatnék, másfél évvel ezelőtt történt mindez. Milyen következtetéseket vonhatunk le ebből az esetből, hiszen az LKB alapvetően az európai pénzügyi felügyeletet is ellátja. Mit tehetünk volna jobban, mit tehetünk volna másképp? Nem felelősöket, bűnbakokat keresek, hanem Spanyolországban sokakat aggaszt, foglalkoztat ez a kérdés, folynak még perek, min javíthatnánk európai szinten, hogy a hasonló esetekkel mit és hogyan kezdjünk. A második kérdésem a következő. Olaszország kapcsán. Az állam háztartás hiánya napirenden van. 19 éven keresztül primár költségvetési töbletet produkált Olaszország, és a állam adósság törlesztésének a kamatterhe okozza az igazi problémát, hogyan lehetne átstruktúrálni, refinanszírozni ezt, hogy alacsonyabb kamatot fizessen Olaszország annak érdekében, hogy az olasz adófizetők pénzét reformokra, a termelékenység javítására valóban érdemi célokra használják fel. Semmiképpen sem az SZSZM elnöki posztjára jelöljük önt, de ettől még megválaszolhatja a kérdést. A bankó populár esettel kapcsolatban sok mindent tanulhatunk ebből. A bank eh, helyreállítási és szanálási irányelvben lefektetett lehetőségek ről beszélünk. Nos, a múltban sokan aggodalomnak adtak a hangot azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen roppantbonyolú rendszert hogyan tudunk működtetni, számos több hatóságnak együtt kell meghozni a döntéseket nagyon rövid idő alatt. Az SRB és az SSM is mindenképpen dicséretet érdemel azért, hogy, hogy a fél, likely to fail döntéseket ilyen gyorsan, egy héten belül is meg tudták eh, hozni roppan gyorsan, tehát úgy tűnik, hogy a rendszer működik az európai hatóságok között. Működik, sőt, nagyon is jól működik. Azt hiszem, hogy nem én vagyok az első, aki ezt mondja. A bankó populár esetből a likviditás és a szanálás, ezek a fontos kérdések. Hogyha szanálunk egy bankot, akkor képesnek kell lenni az első pillanattól fogva, hogy piacra visszalép, likviditást biztosítani. Ha jól emlékszem, sajnos a Banco Popular 17 milliárdos likviditásra szorult a szanálás utáni első napon, és mivel volt egy erős, tőkeerős vásárló, ezért tudták csak a likviditási problémát megoldani. Európai szinten ez egyelőre megoldatlan probléma, Amerikában a, van egy külön költségvetése vagy sora a mm, az államkincstárnak. Európai szinten azonban egyelőre ez megoldatlan ez a probléma, és minden tőlünk tehetőt meg kellene tenni annak érdekében, hogy ez ügyben valami történjen a nyitott banki bail-in megoldást sokan preferálják, hogy hétvégén mondjuk a hitelezőket egy bail-innel bevesszük, és aztán utána pedig már rögtön hétfőn újra piacra engedjük a bankot. Ugyanakkor látjuk, hogy ez gyakorlatban mennyire nehéz végül, de nem utolsó sorban, amit önök sem és nagyon sok pernek ez adja az alapját, ez pedig hogy mennyire értékeljük ezt, hiszen nagyon gyorsan kell ezt megtenni. Gyakran nem megfelelőek az adatok ahhoz, hogy a szanálást végző hivatalok ilyen rövid idő alatt valóban jó munkát végezzenek. A megfelelő információra van szükség ahhoz, hogy maga a a beárazási mechanizmus jól működjön. Olaszország kapcsán fiskális ügyekben inkább nem szólnék hozzá a kérdéshez, hiszen még csak, mégsem az én asztalom. A banki ágazat kapcsán a spreadek mit mondhatunk, hiszen a kötvények tőke hatása egyértelműen nyomon követhető, de a finanszírozási költség is egy kényes ügy, főként akkor, amikor az adott államnak itt ilyen a helyzete. Ezért fontos, hogy a felügyeletet végző szervek a bankok finanszírozási tervével valóban foglalkozzanak, hogy ezek valóban robusztus módon működjenek. Köszönöm. Thank you. Uh, Sven Giegold. Thank you, Chair. Uh, first of... Köszönöm. Én Szeretném hangsúlyozni a mi frakciónk részéről, hogy bizonyos szerencsétlen megnyilvánulásoktól eltekintve senki nem veszi, vonja kétségbe az ön szakmai felkészültségét, illetve a második jelölt szakmai felkészültségét sem vonja senki kétségbe, és számunkra nem fér kétség ahhoz sem, hogy ön eddig mindig az európai érdekekben járt el, és ebben az értelemben irreleváns az ön állampolgársága, ezt mindenképpen fontosnak tartottam elmondani a szakbizottságon belül eh, minden más tisztázni kell, viszont nem ezen a meghallgatásom. Ami az ön eh, potenciális jövőbeni szerepét illeti, először is szeretném megtudni öntől, hogy tud-e kötelezettségvállalást tenni arra nézve, hogy az MBL útmutatást a nagy bankokra is érvényesíti, illetve a kisebb bankokra is érvényre juttatja, ahol is az önfelelőssége az, hogy a közös piacon belül egyenlő szabályok legyenek. Tehát ezt az útmutatást teljesen végrehajtja az EBA elnökeként ön gyakran panaszkodott arról, hogy két különböző stresszteszt van. Az egyik a nyilvános, amiért ön volt a felelős, és egy belső, amely egy kicsit más, de mégis hasonló az EKB-n belül ön mindent megteszi annak érdekében, hogy mostantól az LKB belső stressztesztjének az eredményét is nyilvánosságra hozzák, hogy az összes SSM bank nyilvános stressz adatai megjelenhessenek, ami a közvélemény számára lehetővé teszi azt, hogy a szabályok iránt a bizalma erősödjön, és hogy erősebbek legyenek a szabályok. Köszönöm. Ami az LP, MPL útmutatást illeti, mi az EBL az EBL részéről ennek az útmutatásnak az elkészítését támogattuk, és én magam ezt az útmutatást mindenképpen végre akarom hajtani, és ahogy a bevezetőmben is mondtam, minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a bankok mérlegét megtisztítsuk. Ez az elmúlt években is így volt. Ez minden bankra igaz. Nincs olyan rendszer, amelyben csak egyes bankoknak kell a mérlegét eh, megtisztítani. Minden banknak ezt meg kell tennie, a felügyelő hatóságnak pedig minden rendelkezésre álló eszközzel ebbe az irányba kell lökni a bankokat. A jelentős bankokat is, és a kevésbé jelentős bankokat is, hogy gyorsítsák fel ezt a folyamatot, amennyire csak lehetséges, ahogy én mondtam nem engedhetjük meg magunknak, hogy a következő válság úgy kapjon telibe minket, hogy a bankok még nem tisztították meg az előzőből fakadó mérleg problémáikat. Az én kérdésem a kis kevésbé jelentős bankokra vonatkozott. Én meg mind a kettőre gondoltam. Nem gondolom, hogy más kiigazítási sebességet kellene elvárni a szignifikáns és a nem szignifikáns, vagy kevésbé szignifikáns bankoktól. És maga az útmutató sem mond ilyet, hogy a pénzügyi pozíciója vagy profitibilitása itt valamilyen módon befolyásolja ezt az eljárás. Minden banknak meg kell tisztítani a mérlegét, ami pedig a stresszteszt eredményének nyilvánosságra hozatalát illeti, itt azért óvatosan kell eljárni, mert um, hogy önök is tudják, én nagy híve vagyok a felügyeleti anyagok nyilvánosságra hozatalának, és itt a stressztesztre is gondolok, ugyanakkor azt tudom, hogy a felügyelő bizottsági közösségen belül e, ezt nem e, mindenki gondolja így, ezt még az eba n belül is éreztem, e, az EBH-n belül is éreztem, Ugyanakkor én személy szerint a legnagyobb lehetséges átláthatóságot akarom biztosítani ezen a területen. Papadimopoulos úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Andrea úr, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunk előtt alkalmam nyílt arra, hogy nyomon kövessem az ön prezentációját az ártalítós koordinátori ülésen, és szeretném önnek elmondani, hogy remek benyomást tett rám ez a prezentáció. Ön rendkívüli szakmai képességekről tett tanúbizonyságot, és védte a közérdeket. Egyes kommenterok, melyeket a sajtóban láttam, amelyek az ön munkáját ítélik meg, ezek nem helyén valóak, és nem szolgálják az európai bankrendszer hitelességét. Szeretném, szeretnék önnek három kérdést feltenni. Mivel önnek van tapasztalata tekintettel arra, hogy nem régében ön az Európai Bankhatóság élén állt, először is tehát Nui asszony járt itt nálunk ön előtt, és jó lenne, hogyha ön lépne az örökébe, hogyha az ön jelöltségét az Európai Parlament validálná. Nui asszony azt mondotta, hogy az egységes szanálási mechanizmus és az Európai Központi Bank erőteljes védelmezői az EDIS rendszernek és a kockázat megosztásnak. Szeretném megismerni az ön véleményét e tekintetben. Tudom, hogy ez egy politikai döntés, de hogyha ön szakértőként felszólal e téma mellett, akkor talán ez a még beteljesítetlen bankunió hamarabb megvalósul, és elkerülhetjük a következő válság katasztrofális következményeit. Második kérdésem. A bank, a beteljesítetlen bankunión túlmenően a beteljesítetlen ellenőrzési rendszerre irányul. A Cumex botrányt hogy lehet, hogy a hatóságok nem tudták felderíteni? Ugye rengeteg botrány volt a Panama Papers, a Paradise Papers, és aztán itt mindig újságírók fedik fel ezeket a botrányokat, amelyeket az intézmények nem kívesek felderíteni. Harmadsorban támogatja ön az átláthatóság megerősítését. Jó lenne, hogyha kifejtené, hogy az egységes bank szanálási mechanizmus felelőseként hogyan óhajtja megerősíteni az átláthatóságot ezen bizalmatlan légkörben. Thank you very much. Let me start with the point on e Köszönöm szépen. Az e IDIS és a banki integráció kérdésével kezdeném. Már nem egyszer támogattam az EDIS projektet. De akkor bővebben is hat fejtsem ki. Először is a politikai aggodalmukat értem azzal kapcsolatban, hogy hogy közös garanciát vállaljunk a betétek eh, ilyen állománya iránt. De az Igazából ennek a garanciarendszernek a célja az, hogy a bankok likvidálását segítse, azok, amelyek szisztemikusan nem nagyon fontosak, és azért van szükség európai szintű garanciára, mert a válság során az világosá vált, hogy a helyi betétgarancia alapokkal kapcsolatos kételyek a tekintetben, hogy megfelelő garanciát kapnak-e a betétesek, oda vezetnek, hogy a betétesek pénzüket kiveszik, ami csak gyorsítja ezt a válságot. Tehát ennek projektént igazából igen kicsi a költsége, mégis nagyon hasznos és ígéretes. Ahogy azt helyesen említett, a banki integráció szempontjából is nagyon fontos, hiszen a különböző elhatárolási intézkedések nem kerültek leépítésre, pont azért, mert a helyi szervek úgy gondolták, hogy ha valami baj van, akkor nekik kell megfizetni majd a szemlet. Tehát ezzel a közös betét garancia rendszerrel alapvetően a piaci integrációt segítjük, illetve a privát kockázatmegosztást is segítjük ezzel. Az EDIS projektet ezzel mindenképpen segítjük, és ezért olyan jó, rengeteg sikeres projektet hajtottunk, hajtottunk végre, ahol alapvetően ilyen úti terveket, ahogy ezt mi hívjuk, használtunk. A Cumex botrány, a Panama Papers botrány ügyében igazuk van a tekintetben, hogy nagyon sajnálatos az, hogy a válság után még mindig annak vagyunk ö, ö, szemtanúi, hogy ilyen kockázatokat vállalnak a bankok. Szerintem a belső irányításra kellene ránézniük a felügyeletet végzőkönnek. Azt hiszem, hogy ennek lehet igazi hozzáadott értéke annak érdekében, hogy az integritás a bankokon belül mindenképpen javuló tendenciát mutasson, és azon kell dolgoznunk, és ha a jelölésemet jóvá hagyják az SSM eh, eh, keretében az EKB-nál, a vállalásom is az, tehát azt vállalom, hogy eh, meg bizonyosodom majd arról, hogy a megfelelő prudenciális eszközökkel ezen célok elérés érdekében dolgozunk, nem csak a, vezet, a legfelső vezetés, hanem a középvezetés, illetve a szakértői szinten is. az LKB és az SSM nagyobb szintű átláthatóságot vállalt. Remélem, hogy a bankhatóságnál és ezt önök is elfogadják, megpróbáltunk a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítani. Általában a közvélemény, illetve az Európai Parlament és intézmények irányában is, az új szerepemben is ez vezérel majd engem, amennyiben jelölésemet önök is jóvá adják és elfogadják. Már említettem azt, hogy szerintem a kettes pillér az egyik legfontosabb olyan terület, amelyen komoly eredményeket érhetünk el. Köszönjük szépen! Tanuta Hübner következik. Szeretném megkérdezni önt arról, hogy a nem eurót használó EU országok a bankunióhoz csatlakozzanak-e, vagy sem 2014-ben a Dán Központi Bank egy pozitív véleményt adott ki erről, pátorítva a kormányokat, hogy csatlakozzanak ők is, mert hogy szerintük Dánia számára ez jó lenne. És aztán 2019-re lett ez halasztva választás utára. A Danske Bank pénzmosási ügye újraindította ezt a vitát, a Dán kormány pedig újra megvizsgálja a csatlakozás kérdését. A bolgárok is írtak egy levelet az LKB-nek, e illetve egyes eurozónás pénzügyminisztereknek júliusban, amelyben konkrétan bejelentkeztek. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ön szerint a bankunió tagsága hozzájárulhat-e ahhoz, hogy megoldjuk azokat a problémákat, amelyekkel a bankágazat szembesül Európában, itt különös tekintet tekintettel gondolok a felülvizsgálat, a felügyelet minőségére, a pénzmosás elleni fellépésre, illetve a különböző bankskandallumokra. Ebből a szempontból ez hasznos lenne, vagy további problémát okozna mondjuk az eurozónának, vagy több munkát okozna önöknek, kicsit most trivializálom a dolgot. Van-e hozzáadott értéke annak, hogy ezek az országok csatlakozzanak a bankunió Unióhoz, mielőtt egyáltalán bevezetnék az eurót, van -e ennek értelme? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Nyilván a bankunióban való részvétel a tagállamok döntése a nem eurót használó országok esetében. akik választhatnak, dönthetnek úgy, hogy hogy belépnek a bankunióba. Ebből a szempontból én nem próbálhatom ösztönözni őket, akár így, akár úgy. Az EBA-s tapasztalataimmal, eh, tapasztalatokból kiindulva elmondhatom, hogy eh, részt vettem gyakran eh, olyan közvetítői eljárásokban, amelyekben eurozóna országok, illetve nem résztvevő tagállamok között kellett közvetíteni bizonyos problémákban. Az én álláspontom az, és hogyha engem kineveznek erre a helyzetre, akkor az lesz, hogy mindenképp mindenképpen megpróbálom biztosítani azt a kiegyensúlyozott helyzetet, amely szükséges a döntéshozatalhoz és az ssm belüli egyensúlyi helyzethez. Ezzel egy időben az, hogy valaki az asztalnál ül és részt vesz a döntéshozatalban, olyan bankokra vonatkozó döntéshozatalban, amelyek egyébként az ő piacán, nemzeti piacán domináns szerepet játszanak. Ez ebben lehet hozzáadott érték, és valóban Bulgária pályázott erre, illetve benyújtotta a jelentkezését. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy részt tudjanak venni a bankunióban megfelelő módon. Köszönöm. Köszönöm. Jakob von Weisseker következik. Yes, thank you, Chair. Mr. Enria, uh, just a couple... Köszönöm, Enria úr, csak uh, néhány gyors kérdés. Nem érzi -e úgy, hogy uh, a Single Point of Entry Resolution Strategy az uh, még mindig hiteles, és a Brexit után a transatlanti kapcsolatok megviseltsége miatt ez még mindig így van-e? A második kérdésem pedig az, hogy a felügyeleti diszkrecionális jogokat jobban ki kellene használni annak érdekében, hogy a gyengébb bankok eh, ellenciklikus puffereket tudjanak ki eh, dolgozni. Eh, illetve a harmadik kérdés, lát-e teret, lehetőséget arra, hogy rektek technológiát alkalmazzanak jobban, nagyobb mértékben az SSM-en belül, mint jelenleg. Thank you. Uh, the, the, the single point of entry, the SPE model, is indeed a, a, a model that requires... Köszönöm ez egy olyan uh, modell, amihez nagyon komoly koordinációra van szükség, ex ante és ex post uh, is, ahhoz, hogy hiteles legyen. Gyakran az SPE az Open Bank bail kapcsolódik, ami fragilisabbá teszi a rendszert, és tudni kell, hogy a veszteségek eszkalálódnak-e upstream, downstream, sidestream a szanálási tervekben tehát nagyon határozott tervezésre van szükség, hogy ez hiteles legyen. Azt gondolom, hogy a transatlanti problémák, illetve a Brexit nem a legsúlyosabb problémák itt, mert az Egyesült Királyság néhány hónap múlva a harmadik országgá válik, míg Egyesült, az Egyesült Államok már most is az. Én úgy tudom, hogy az IPU javaslatot, hogyha elfogadják, az Egyesült Államok pedig a Foreign Bank Organization ruling már létrejött, és akkor a helyi bankot gyakorlatilag szanálni lehet a helyi joghatóságon belül. Nyilván ezt még ki kell kockázni, de az SP kérdés kevesebb relevanciával merül fel. Ami a felügyeleti diszkrecionális jogokat illeti, eh, hogy őszinte legyek, ugye ellenciklikus pufferekre gondolt, én szerintem az egy mikroprudenciális felügyeleti eszköz, egy top-down mikroprudenciális használható eszköz, de önnek igaza van abban, hogy a kis bankok külön figyelmet érdemelnek, mert azok ugye ciklikus piacon tevékenykednek, például a lakossági jelzálogpiac, ami mindenképpen egy fontos tevékenységük. Tehát ezeknek a puffereknek az alkalmazása a kis bankoknál valóban diszkrecionális eljárást igényelhet. My own reading, the third point was... Uh, yeah, regtech. Yeah, regtech, think... Ami pedig a regteget illet, az egy, font, az egy érdekes eszköz, és meg kell vizsgálni, hogy hogyan használjuk az EBA-nál ezt a koncepciót. A New York Customers követelményhez, követelményhez kötjük. Ez az irányelv egyébként nagyon komoly papírmunkaterheléssel jár, illetve dokumentum igazolással, illetve ellenőrzéssel. Nyilván ezt lehet hatékonyabbá tenni a rekteggel, a rektek felhasználása tehát az egy fontos, fontos előrelépés lehet ki kell vizsgálni. Thank you very much. Uh, I think we finished. Köszönjük szépen. Pont időben végeztünk, de egy spontán hozzászólást még meg tudok engedni. Senkibe se folytattuk bele a szót. Csodás. Köszönöm az eszmecserét, nagyon jó volt ez a mai meghallgatás. És folytathatjuk a szavazással, köszönöm. Let's do two minutes suspension just Két perc technikai szünet a szavazás előkészítésére.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

Dear colleagues, let's start uh, uh, with a test. Let's start with a test, please. Akkor egy próbaszavazással kezdjük. So, let's now uh, start. Uh, akkor, kedves kollégák, próbáljuk ezt meg. Próbaszavazást akkor lezárom. Rögtön elsőként uh, szavazunk tehát a most meghallgatott jelöltünkről, titkos szavazással szavazás megnyit. Vote is closed. 42 in favor. Köszönöm, 42 egy arányban 9 alatt megszavaztuk Andrea Enriát. Gratulálunk Szövetséges Vegyeti Menizmus Felügyeleti Testület elnökének kinevezése kapcsán következik. Bent Lüke jelentés tervezete, fedezett kötvények témájában. Kezdjük az irányelvvel, ugye? mondja a segítőm, igen. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, megszavaztuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum szóbeli módosítóval, a szocialista frakciótól, elsőként a szóbeli módosítóról mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el szóbeli módosító nélkül mellette ellene elfogadtuk. D kompromisszum parancsoljon. Uh, uh, uh, Elnézést, elnök úr, de hogyha a szóbeli módosítót nem fogadtuk el, akkor szerintem három olyan módosítóra kell szavaznunk, amelyre nem terjed ki a kompromisszum 147, 175 és 177. But the number again. Számokat még egyszer. 146. Igen. 175. on, on another compromise. On this one it's amendment 146. 146-os ebben az esetben. A szocialisták 146-os ügyében külön szavazást kérnek. mint mond az előadónk? Sajnálom, nem értek egyet a szocialisták javaslatával. Az árnyék előadói tárgyalások során egyébként foglalkoztunk ezzel. Többséget nem kapott, tehát a kompromisszum alapvetően kitered erre, és a frakciók megegyeztek az ügyben, hogy ezt nem építjük be a kompromisszumba, úgyhogy nem tudom elfogadni Szandó. Um, az árnyék előadói ülés során az világos volt, hogy erről szavaznunk kell, mert a kompromisszum erre nem terjed ki. És egy külön szavazást szerettünk volna. Thank you. Sorry, honestly, it's not the first time that a group asks a separate vote on an amendment on core by compromise. It's not the end of the world. Nem a világ vége, nem először kér egy frakció külön szavazást, úgyse kap többséget, nem nagy ügy ez. Úgyhogy szavazunk a 146-osról. Mellette, ellene, nem fogadtuk el. Uh, compromise D. D kompromisszum mellette, mellene elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. F kompromisszum szóbeli módosítóval a szocialistáktól. Először a szóbeli módosítóról szavazunk mellette, ellene szavaz, ellenőrzzük elektronikusan. Vote is closed. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. Kompromisszum szobeli módosító nélkül. Igen, aztán majd 175 és 171, igen, igen, képviselőtársam megegyeztük az F kompromisszumról a szobeli módosító nélkül mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan szavazást, megnyitom. Vote is closed. Hozást lezárom. Elfogadtuk 26-24 arányban tartózkodás nélkül, és akkor szavazzunk a 100 mennyiről? 75-ösről? Mellette? Ellene? Ellenőrizzük elektronikusan szavazást, megnyitom. Vote is closed. Lezárom elutasítva 177-es, 178-as elnézés mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk. Akarják, hogy ellenőrizzük? A G kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, H kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, I kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 259-es módosító mellette ellene, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kell kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, el kompromisszumos szóbeli módosítóval, szóbeli módosítót először mellette ellene, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrzik elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva most a kompromisszumosról a szobeli módosító nélkül, mellette ellene tartózkodás elfogadva. M kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, N kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, O kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, P kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, Q kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, R kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, S kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, T kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, U kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, V kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A bizottság javaslatáról módosított formában név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. 34 a mellett, a 16-an ellen egy tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok! A nem, még először szavaznunk kell a tárgyalások megnyitásáról a szakbizottságban elfogadott javaslat alapján. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazást. Lezárom. 33-an mellette, 17-en ellene. Tehát elértük a minősített többséget, most pedig Gratulálok, most pedig nézzük a rendeletet. Az ötös módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elnézést, nem megfelelő szavazólistát nézek. Just a second. Okay, yes. Um, compromise A. A kompromisszumos mellette, ellene, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva a 20-22 arányban. Tömbben a 38-39-esről mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva kettes mellette ellene. Ellenőrzzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 26-24 arányban. 17-es mellette ellene. A néppárt mellette van? tartózkodás elfogadva 18-as mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan 18-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. Elutasítva a hármast visszavonták, négyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva 19-es mellette, ellene. Ellenőrizzük a 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. A bizottság javaslatáról módosított formában név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 45-en mellette, 5-en ellene egy tartózkodás mellett. Most pedig a tárgyások megnyitásáról az elfogadott jelentés alapján népszerinti szavazás megnyitom a szavazást. Lezárom. 44-en mellette, 6-an ellene. Gratulálok a jelentéstevőnek! Most pedig átlépünk Barbara Kappel javaslatára pénzügyi tevékenységek az Európai Beruházási Bankban éves rendés címmel. 20-as módosító. Egy pillanatot várunk. Sorry. Sorry, there is a new Okay, sorry. Amendment 20. 20-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette, ellene ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 22-es mellette, ellene ellenőrizzük a 22-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 21-21 arányban az eredeti szövegről szavazunk, mellette ellene ellenőrizzük az, az eredeti szöveggel kapcsolatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. elkompromisszumos mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 28-17 arányban. B kompromisszumos. A raportőr kabinetje a titkárságot tájékoztatta az ügyben, hogy... Jaj, bocsánat. Majd. Pedig annyira fel akartam ezt olvasni, belelendültem, két módosítót kihagytam. Against abstention. Mellett ellene tartózkodás utasítva, 29-es mellette ellene. Ellenőrzik a 29-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. B kompromisszumos most. Ahogy azt már mondtam, az előadó tájékoztatta a titkárságot az ügyben, hogy a 13. inta bekezdés tartalmát a B kompromisszumba véletlenül csak hibából építették be. Az eredeti cél az volt, hogy a következő megfogalmazást bevették volna az utolsó bekezdés előtt, amely 13 inta bekezdése nem szerepel a kompromisszumban, tehát ezért a szöveg felszólítja az EIB-t arra, hogy vegye figyelembe egész odáig, hogy a gazdaságpolitikák koordinációja, nos ez, ezt töröljük a szövegből. Az előadótól ezt az információt kaptuk, ezzel a tisztázással fogunk szavazni a B kompromisszumról mellette. Ellene Ellenőrizzük elektronikusan szavazást, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva 30-19 arányban. Nézzük meg a 37-es módosít... Nem. A 35-ös módosított visszavonták. Igen, jól mondtam. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as visszavonva szintén. Most nézzük a, az eredeti szöveget. A négyes bekezdéshez mellette ellene, ellenőrizzük az eredeti szövegről, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva 39-es és az INTA azonosak mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 7-es bekezdés INTA mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez le van fedve. 45-ös ellenőrizni akarják a 43-ost? 43-asról megnyitom az ellenőrző szavazást. Elmar, welcome to Weekend. Uh, um, the vote is closed. Lezárom. Elfogadva 28-23 arányban. Nézzük a 45-öst mellette. Ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ugyanaz a többség. Megnyitom a szavazást, a 45-ösről ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 49 os mellette ellene nem láttam az öldeket, ellenőrizzük a 49-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 50-es mellette, ellene. Ellenőrizzük az 50-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 53-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva 57-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva eredeti szöveg második alfejezet mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette ellene ellenőrizzük a 60-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva 21-26 arányban C kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a budget 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os bekezdés budget mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 66-os mellette ellenőrizik a 66-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 67-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 72-es mellette el néppárt a 72-esről ellene tartózkodás elutasítva, csak tömbben szavazunk a papadimulis módosítókról 73-as mellette ellenet tartózkodás elutasítva 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 82-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg négyes alfedet mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 8-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás. Nem láttam sok frakcióból a szavazatot, úgyhogy nézzük az eredeti szöveg 8-os bekezdést, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kérem emeljék a kezüket. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86-os, 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva eredeti szöveg 5-ös alfezet mellette ellene tartózkodás elfogadva, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 9-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 90-es mellett, 91-es mellette ellene ellenőrzik a 91-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26-24 arányban. 92-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg 10-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene. Megnyitom a szavazást a 93-asról. Lezárom. Elutasítva. 94-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 94-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 22-29 arányban H kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Budget 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Budget 19-es mellette, ellene ellenőrizzük a budget 19-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 102-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette, ellene ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 6-os alfejezet mellette ellene tartózkodás elfogadva, 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 11-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110-es mellette ellene. Ellenőrizik a 110-est, megnyitom a szavazást. 110-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-19 arányban 111 mellette, ellene tartozkodás elutasítva, 112-es mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizik a 112-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg 12-es bekezdés mellette, ellene. Kérem emeljék a kezüket, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadva, D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 125-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 132-es mellette ellene Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva 25-25 arányban, hát 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 144-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 146 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 147 mellette ellen tartózkodás elutasítva, 151-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, e kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, Int a hármas bekezdés mellett ellene tartózkodik elfogadva, ötös bekezdés mellette ellene ellenőrizik az a ötös bekezdésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva egy szavazat különbséggel. Inta 8-as bekezdés mellette Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva 30-19 arányban. Int a 11-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük az Int a 11-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 26-26 arányban. Budget 15-ös bekezdés. Mellette ellen tartózkodás elfogadva. Budget 24-es. Mellette ellen tartózkodás elfogadva. I kompromisszumos mellette ellen tartózkodás elfogadva. Budget 12-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, budget 22-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadva, G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 158-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzik a 158-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 23-28 arányban, 159 mellette ellentartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 17-es bekezdés mellette ellentartózkodás elfogadva, budget 10-es bekezdés ellen ellentartós elfogadva, budget 11-es ellen ellentartós elfogadva, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg A preambul mellette ellen tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva, V preambul eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene ellenőrizzük a hetes módosítót, megnyitom a szavazást. és Gratulálok e módosítók szerzőjének, akit belga védelmi miniszternek neveztek ki. Lezárom a szavazást. I feel safer. Uh, and uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. 29-en elutasították. Az eredeti szöveg B bekezdéshez térünk vissza. So, we have to vote eight, sorry. Eight, eight. 8-asról kell, hogy szavazzunk mellette, ellen tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Influencing the voting. Uh... Most, hogy a kezében a fegyverek minden módosítóját elfogadjuk against. Hát ellen, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Ola. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva eredeti szöveg C preambul mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. D. Preambul meredeti szöveg mellett ellene tartózkodás elfogadva. E. Preambul bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette ellene ellenőrizik a 13-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 21-28 arányban 14-es módosító mellett tette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, idézetek közül tömbben nézzük meg 1-től 9-ig akkor 1-től 9-ig tömbben mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva egy szavazat különbséggel. Eredeti szöveg Tízes idézet mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznem kell. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellen eltartózkodás elutasítva, név szerinti szavazás a módosított szövegről, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-en mellette, 90 ellene, 9 tartózkodásra. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig nézzük meg a, a véleménytervezetet Ivana Maletics tollából. With amendment 20 in favor against abstentions 20-as mellett ellene 21-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 22-es 23-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrzik a 23-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Hát. Elutasítva 20 28 arányban. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25 mellette ellene, nézzük meg a 25-öst. Or is closed. Lezárom. 26 mellette, ellene kell elutasítva, 27 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 28 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, nem volt jól látható, szerintem elfogadták. Lezárom. 20 23 ra elfogadták. 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 40-41 mellette ellene tart, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, elutasítva, 29-22 arányban, 42-es, az más, nem? Ugyanez volt. Három módosítóról szavaztunk az előbb. 7-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, ellenőrizzük a 43-as, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Eh, lezárom a szavazást, eh, elutasítva. 44 mellette ellene ellenőrizzük 44-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Is rejected. Um, 45. Ezt elutasítottuk, 45-ös 45-ös, 46-os e, ugyanazok a módosítók, ugye együtt, tehát mellette, ellene, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Vote is Close, Rejected 28 to 23. Amendment elutasítva, a 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene ez kiesett a 47-es, tehát 48-as mellette ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote closed. Lezárom. Elutasítva 28-23 arányban 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 50-es, 50-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk 27-24 arányban. Tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 53-as kiesik, 54-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55 mellette ellene tartózkodók az szocialisták mellette vagy ellene? Mindenesetre ellenőrizzük az 55-ös, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 26-24 arányban 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 58 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, szerintem, kivéve ha valaki ellenőrizni akarja. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Ez volt a 11-es, következik a 61-es mellette. Ellenőrizzük a 61-est. Vote is closed. Rejected 26 to... Elutasítottuk 26-24 eh, arányban. 63 mellettem ellene tartózkodók elutasítva. Szerintem ugyanaz a többség, mint eh, korábban, 64 mellette ellene tartózkodók A 63-ast elutasítottuk, tehát 64-es jön, ugye? Igen. Ellenőrizzük a 64-est ellenőrizzük. Tessék. Vote is closed. Um, elfogadtuk 24-22 arányban. 66 mellette, ellene tartózkodók el, ellenőrizzük, 66-os pervans, az önmódosítója, arról szavazunk. Um, the vote is closed. Lezárom, elutasítva, 28-22 arányban. Következőket visszavonták, 71-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodók. Én az ECR-t nem látom, a 75-ösről mit gondolnak ellene, vannak akkor elutasítottuk, 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 80 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 81 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 83 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 84 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 85 mellette EPP, e 85 mellette vagy ellene? Mellette? Ellene? Ellenőrizzük 85-ös. Megnyitom. Now, but the timing was in between. Vote is closed. Lezárom. 25-22 arányban elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 87 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 88 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 90 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 100-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 101 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 102 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 104 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 106 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 108 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 109 mellette... Mi, mit mondanak? 109-es <laughs> jön mellette ellene elnézést, a 109-esről nem kell szavaznunk ebbe, igaza van valóban, mert 108-ast elfogadtuk, 110-es mellette ellene, ta, ellenőrizzük a 110-es, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, elutasítottuk. 111-es mellette egy ellene tartózkodók elfogad, elutasítva 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117 és 118 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 120 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 121 mellette ellene ALDE mellette vagy ellene? Elutasítva 122 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 123 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 124 mellette ellene tartózkodók. Ellenőrizzük. Szerintem leszavazták, de nézzük meg. Vote is closed. Lezárom a szavazást valóban 28-20 arányban leszavazták, 127 eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 125 és 126 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 128 és 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 131 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 134 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 135 mellette és 136 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 139 mellette ellene tartózkodók Alde ellene 139-nek, akkor elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene, tar, kettest ellenőrizzük. Vote is closed. Rejected 26 to 24, three. Ezt eh, leszavaztuk, hármas mellette, ellene, Alde, ellene, hármas akkor el kell utasítva négy mellette ellene tartózkodók elfogadva, öt mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolc mellette ellene tartózkodók eh, elfogadtuk, 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 és 13 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes mellette ellene ellenőrizzük a négyest, megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva egy szavazat többséggel, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette el tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Függelék 140 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Az egész módosított szövegről szavazunk, név szerinti szavazás, megint a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 28 mellette 24 -e ellene nincs tartózkodás, elfogadtuk, gratulálunk a raportőrnek. We have second part, sorry. Uh, Még nincs vége, második jelentés, amelyet Ivana mellett is készített. Európa jövőjéről szóló vita állása. Kezdjük akkor A kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum szóbeli módosítóval kiegészítve mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. A. kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, C kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, D kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk, E mint elemér mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk F, mint Ferenc mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. G, mint Géza mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. H, mint Hedvig mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított szövege egészéről név szerint szavazunk, szavazást megnyitom. The vote is closed. Szavazást lezárom. 47 arányban három tartózkodás mellett gratulálunk az előadónak. Ezzel a szavazás végéhez értünk, ha minden igaz, a mai ülésünket le lezáratom, a következő ülésünkre holnap kerül sor, Econ és a FEM együttes ülése 99.30-tól, és azt a... nem, reggel pontosan 9-kor kezdünk, mi kérem mindenki időben jöjjön. De hát mindig időben kezdünk. Nincs miről beszélni. Hiszen a Taxa 3 bizottság ülésével különben átfedésbe kerülünk, azért kell mindenki legyen itt. Következő rendes ülésünk november 25-a hétfő, kedden, háromkor. Köszönöm mindenkinek részvételt, az ülés lezárom.